Dear Mr. Colleagues, dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Szeretném rögtön üdvözölni körünkben Thomas Tönniste, ész pénzügyminisztert, aki kedvesen elfogadta a meghívásunkat, és be fogja mutatni nekünk az észt elnökség eredményeit az ECON szakterületén amiről azt mondhatnám, hogy nagyon relevánsak voltak. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy nem elfogadható, hogy 20 perccel később kezdődjön az ülés. Folyamatosan gondot okoz, hogy időben kezdjük az ülést. Nagyon sokan vártak itt már 25 perce arra, hogy elkezdődjön az ülés, ideérve, ideértve a vendégeinket is. Tehát szeretném megkérni az elnök urat és a titkárságot, hogy gondoskodjanak arra, hogy ez ne történjen meg ismét. Természetesen igaza van, elnézést, egy gondomakat, és ezért jöttem negyed órával korábban, de láthatja, hogy ez nem szokott minden ülésünkön megtérteni, de köszönöm szépen a hozzászólását. Azt szerettem volna mondani, hogy az észt elnökség nagyon nagyban járult hozzá ahhoz, hogy több mm, nagyon releváns jogszabályt is tárgyaljanak az elmúlt hat hónapban. Tehát szeretném megköszönni a miniszter úrnak, a nagykövetnek és az egész csapatnak, hogy ilyen hatékonyan járult hozzá a munkánk előmozdításához több területen is. Szeretnék különösen emlékeztetni arra a három fontos ügyre, amely eh, minden nagyon összetett kérdésekből állt, és eh, az észt elnökségnek mégis sikerült ezeket eh, lezárnia, és azt mondanám, hogy nagyon elégedettek vagyunk, nem csak az időponttal, hanem a tartalommal is. Azért voltak ezek összetett kérdések, mert tudjuk, hogy a tanácsban ezek problémákat okoztak, de végül sikerült a határidőket betartani, és különösen nagyon jó eredményt értünk itt el. Az első alkalommal teszteltük a gyorsított ügyeket, és nagyon örülök annak, hogy az észt elnökség kulcs szerepet töltött be abban, hogy a pénzmosás ellenes irányelv ilyen kielégítően zárult. Ez már hónapok óta elakadt, és nagyon sok elnökség jól munkálkodott ezen, de mégsem sikerült ezt az ügyet lezárni. Nagy kihívás volt ez, nagyon sokan megkérdőjelezték azt is, hogy egyáltalán lehetséges ezt lezárni, de nekünk most sikerült, és méghozzá nagyon jól. Európai most a világ legjobb pénzmosás ellenes szabályozása. Tehát szeretnék ezért gratulálni az észt elnökségnek, de most a miniszter úr el fogja nekünk mondani, hogy nem csak a trilógusokra korlátozódik a tevékenységük, hanem sokkal szélesebb körben dolgoznak, és ezért volt ennyire sikeres az elnökség. Tehát miniszter úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, Roberto. Angolul fogok beszélni. Tehát észről fogok beszélni. Parlamenti dikmet. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlament Ekonszak Bizottságában ismét, Ma röviden bemutatom, hogy milyen előrelépés történt a legfontosabb ügyekben, amelyek az ECOFIN napirendjén voltak az észt elnökség alatt. Hadd kezdjem egy rövid áttekintéssel a gazdasági helyzetet illetően. A legutóbbi hat hónapban az Európai Unió gazdasága szilárdan növekedett. Az Európai Bizottság legújabb előrejelzése megerősítette, hogy 2017-ben a növekedés mind az eurozónában, mind pedig az Európai Unióban meghaladja a várakozásokat. Ez a pozitív trend valószínűleg folytatódni fog 2018-ban és 2019-ben is, annak ellenére, hogy az ütem egy kicsit lelassul. Azt is jól látni, hogy ez a növekedés munkahelyeket teremtett. Jelenleg a legalacsonyabb szinten van a munkanélküliség az EU-ban 2009 óta. A gazdasági növekedés ezen kívül csökkentette az állami deficiteket. Ez a jelenlegi kedvező gazdasági helyzet kiváló lehetőséget ad arra, hogy folytassuk a strukturális fejlesztéseket, illetve az európai gazdaságirányítási keretet. És most az európai szemeszterről szeretnék beszélni, az éves szakpolitikai koordinációs eszközről. A 2017-es európai szemeszter, ami elnökségünk alatt zajlott, ennek az volt a lényege, hogy megvizsgáljuk a tanulságokat, és azt, hogy hogyan valósították meg a tagállamok az ország specifikus ajánlásokat az évek során zökkenőmentessé és hatékonyabbá vált az európai szemeszter lefolyása. Ennek része az, hogy jobban tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a tagállamok szembenéznek. De ami még ennél is fontosabb, az az, hogy az ajánlások végrehajtásának az üteme még mindig elmarad a várakozásoktól, tehát még lehetne min javítani, különös tekintettel arra, hogy a tagállamok sajátjuknak érezzék ezt a munkát. Az ajánlott reformok elsősorban maguknak a tagállamoknak az érdekét szolgálják, és remélem, hogy a tagállamok mindent meg fognak tenni azért, hogy ezeket végrehajtsák a levont tanulságok pedig további fejlődés alapjául szolgálhatnak. A folyamatot pedig szeretnénk tovább fejleszteni. A 2018-as európai szemeszter szokásos módon azzal kezdődött, hogy a tanács megvizsgálta a bizottság éves növekedési jelentését. Ezen kívül a figyelmeztetési mechanizmus jelentést, illetve a az eurozóna gazdaság politikájáról szóló tanácsi ajánlástervezetet is. Ezt az ajánlást tegnap fogadta el az ECOFIN tanács, tehát tegnap január 23-án, és most készen állunk arra, hogy márciusban az Európai Tanács is elfogadja ezt. Idén az eurozónára vonatkozó ajánlások olyan reformokat és politikákat sürgetnek, amelyek a fenntartható növekedést szolgálják. A fókusz a kiegyensúlyozott és magas színvonalú államháztartás, ami a gazdasági ellenállást is növeli. Az eurozona országai általában semleges költségvetési álláspontot kellene, hogy foglaljanak el. Szükség van arra, hogy megfelelően megkülönböztessük a költségvetési erőfeszítéseket az eurozóna országaiban, figyelembe véve a mozgásteret és az egyes tagállamok egymásra való hatását. Nagyon fontos a megfelelő egyensúly megtalálása, a közpénzügyek fenntarthatósága, illetve a gazdaság támogatása között. Ezen kívül a kedvező gazdasági feltételeket fel kell használni arra, hogy pénzügyi puffereket hozzunk létre, illetve a növekedési potenciált is fokozzuk. Az ajánlás ezen kívül felhívja a tagállamokat arra, hogy a bankunió, illetve a gazdasági és monetáris unió betetőzését is érjék el. Ezt figyelembe kellene venni, illetve biztosítani kellene az átláthatóságot is az eurozónában. A beruházások erősítése szintén nagyon fontos politikai prioritás meglehetősen hosszú stagnáló időszak után a beruházások az Európai Unióban most ismét elkezdtek fokozódni, főleg azért, mert kedvező finanszírozási lehetőségek és várakozások állnak rendelkezésre. De még így is elég alacsony ezeknek a szintje. Ezért örömmel láttam, hogy sikerült az Európai Parlamenttel megegyezni, és kiterjeszteni az Európai Stratégiai Beruházási Alapot 2020-ig meghosszabbítani. Ez egy figyelemreméltó kezdeményezés, és hozzáadott értéket teremtett az első három évében is. Azt gondolom, hogy egy magasabb beruházási cél mellett, illetve ha az Európai Unió költségvetésé ből támogatást kap ez az alap, valamint az Európai Beruházási Bankból így az meg tudja majd tenni a szükséges beruházásokat. A gazdaság és monetáris unió elmélyítéséről szóló vita már zajlik egy ideje. Nagyon sok javaslat és ötlet érkezett mind a bizottságtól, mind pedig a tagállamoktól. Annak érdekében, hogy a vita előre haladjon ezen, ebben a nagyon fontos témában, az észt elnökség egy informális találkozót szervezett eh, Tallinnban eh, múlt szeptemberben a pénzügyminiszterek számára. Ez az informális eszmecsere segített eh, abban, hogy a decemberi eurócsúcs alapjait lefektessük. A munka most a megfelelő formátumokban folytatódik majd az eurócsoportban, illetve az ECOFIN-ben. Nem fér hozzá kétség, hogy az Európai Gazdasági és Monetáris Unió betetőzése egy hosszú távú projekt. Ez időt és türelmet igényel. De azt kellene célul kitűznünk, hogy konkrétan előrelépjünk néhány nagyon fontos területen, már rövid távon is. Már számos dossziéval kapcsolatban előreléptünk, például a bankunió csomag, illetve a tőkepiaci unió területén. A bankunió az egyik legfontosabb prioritása volt az észt elnökségnek. Ez egy olyan hosszú távú projekt, amely nagyon sok egymáshoz kapcsolódó, technikailag összetett és politikai töltettel bíró ügy között. Ezzel együtt sikerült jó úton haladni a bankunióval kapcsolatban. Ez olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek csökkentik a bankszektor kockázatait. Ahogy a 2016-os úti tervben eh, megegyeztünk, fontos eh, előrelépésre lesz szükség, mielőtt eh, tovább tudnánk lépni. Az európai betétbiztosítási rendszer kulcsfontosságú pillére a javasolt bankunió struktúrának. Szeretnék még két jogalkotási aktust megemlíteni, amelyeket gyorsított eljárással fogadtunk el, és ezek mellett is voltak olyanok, amelyek a kockázatokat csökkentették a bankszektorban. A nem biztosított eszközök a fizetésképtelenségi eljárások során, ez volt tehát az egyik ilyen, az, az IFRS 9 eh, kapcsolatban is eh, előreléptünk. Mind a két eh, aktust a tanács decemberben fogadta el, miután október 25-én sikerült megállapodni az Európai Parlamenttel. A tanácsi munkacsoportok továbbra is dolgoznak a jogalkotási javaslatokon, amelyek a bankunióhoz kapcsolódnak. Ide tartozik például a tőke követelményekről szóló irányelv, a bank felszámolásról szóló irányelv és az egységes irányelv. Továbbra is folytatni fogjuk a technikai jellegű egyeztetéseket ezekkel az összetett javaslatokkal kapcsolatban. A pénzügyi válság és az ezt követő recesszió az egyes tagállamok bankjait nem teljesítő kölcsönök terhe alatt hagyták. Ez negatív határokon átnyúló hatásokat fejthet ki, és az egész unió bankszektorát megrengetheti. Ezek a rosszul fizető kölcsönök a beruházást és a gazdaság egészét is károsíthatják. Júliusban a tanács elfogadott egy cselekvési tervet ezeknek a kölcsönöknek a megoldására. Ez a cselekvési terv szakpolitikai intézkedéseket is felsorakoztat ezeknek a kölcsönöknek a csökkentésére, illetve a, azt is megakadályoznánk ezek az intézkedések, hogy ez a helyzet megismétlődjön. Rendszeresen kell egyeztetni ezekről a kölcsönökről, illetve meg kell határozni az eddigi intézkedések sikerességét. A tanács jelenleg egy olyan intézkedés csomagon dolgozik, amely ezt a cselekvési tervet ültetni át a gyakorlatba. Reméljük, hogy ez segít majd abban, hogy elérjük közös célunkat, tehát a pénzügyi szétaprozódást is megoldjuk, és az egységes piacon belül a tőke áramlásokat is szabályozzuk. Ezeknek pozitív kihatása lehet a bankszektor kockázat megosztására is, különös tekintettel az egységes felszámolási alap backstopjával kapcsolatban. És a javasolt európai betétbiztosítási rendszerrel kapcsolatban is a technikai munka továbbra is zajlik a tanácsban. A bankunión kívül az észt elnökség a tőkepiaci alap építőköveivel kapcsolatban is előrelépett. A diversifikáltabb finanszírozási csatornák érdekében dolgoztunk. Konkrétabban a tanács munkacsoportjai jó munkát végeztek, és számos dossziét vizsgáltak meg a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Először is szeretném megemlíteni az európai piaci infrastruktúra rendeletet, az EMIRT. Ennek a célja az arányosság növelése, és a költségcsökkentés a szereplők számára, különösen a kisebb szereplők számára. A tárgyalási mandátummal kapcsolatban sikerült megállapodni, így a tanács most már készen áll a trilógusra, amint az Európai Parlament is eljut erre a szintre megkezdtük az egyeztetést a harmadik országok felügyeletével kapcsolatban, illetve a páneurópai nyugdíjrendszerek kapcsán is. Remélem, hogy ez lehetővé teszi majd a bolgár elnökség számára, hogy tovább haladjon ezen az úton. szintén igen fontos dosszié volt a megerősített Európai Uniós szabályok kérdése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megelőzésére. Ezzel az irányelvvel kapcsolatban sikerült megegyezésre jutni a bizalom és az együttműködés légkörében önökkel, illetve a Libe szakbizottság tagjaival. Ezt december végén sikerült megvalósítani. Most pedig a jogalkotási aktust el kell fogadnia mind a két intézménynek. Ez egy jelentős lépés az unió erőfeszítései között, és lehetővé teszi, hogy a pénzügyi rendszer ne finanszírozzon bűnözői tevékenységet. Ezen kívül meg kell erősíteni az átláthatósági szabályokat, hogy a finanszírozás elrejtése ne valósulhasson meg. A bizottság terrorizmus finanszírozás elleni tervének része, amelyet 2016-ban fogadtak el, több európai terror cselekményt követően. Most mondanék néhány szót az adózásról. Az egyik legfontosabb eredményünk az elmúlt hat hónapban az volt, hogy az adózási ügyekben nem együttműködő joghatóságok listája volt. Ennek a listának az a célja, hogy ez ne egy egyszeri gyakorlat legyen, ezt felül kell vizsgálni a következő évek során, és biztos vagyok abban, hogy a bolgár elnökség sikeresen fogja folytatni ezt a munkát a jól megalapozott szűrési folyamatai révén. És szeretném még megemlíteni a digitális gazdaság adóztatása területén. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak sürgősen lépnie kell, hogy az adószabályai megfeleljenek a digitális korszaknak. Ebben a kontextusban a decemberi ECOFIN tanács a digitális gazdaságban szerzett profitok megadóztatásáról elfogadott egy dokumentumot. Ezen kívül büszkék vagyunk arra, hogy a HIA e és az elkereskedelem területén is sikerült megállapodásra jutni ez ugyanis megkönnyíti a kis vállalkozások határokon átnyúló kereskedését. Ezzel beszámolom végére értem, köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseiket. Thank you. Köszönöm szépen a munkáját is, meg a jó együttműködést az Európai Parlamenttel. Burkett Bálc a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Én is szeretném megköszönni önnek személyesen is, és hazájának is, a szerintem kiváló elnökséget, amelyet végigvittek. Ez volt az első elnöksége az Észtországnak, és nagyszerű eredményeket hozott. Azonban vannak olyan kérdések, amelyek rendkívül érdekelnek engem. Például beszélt a többéves éves növekedési jelentésről. Az ECOFIN tanács ezzel kapcsolatban, a jelentése kapcsolatban múlt héten vonta le következtetéseit, és több tagállam együtt kiemelte azt, hogy az ország specifikus ajánlások végrehajtása az Európai Unióban, tehát a tagállamokban hát eléggé széttartó lelkesedéssel, illetve szorgalommal folyik. És ennek hátterében, ahogy többen rámutattak, az is, hogy az Európai Unióban a gazdasági klíma meglehetősen kedvező, jelenleg olyan időket élünk, amely jó volna arra, hogy bizonyos reformokat végrehajtsanak. Az ön országa évek óta jól szerepel az ország specifikus jelentések értékelése szerint. 10% alatti az államháztartási hiány például évek óta. Ezért érdekelne engem kivált kép az, hogy mi a kulcsa az önök sikerének. Az ön kormánya Észtország milyen titkos recepttel bír. Köszönöm szépen a kérdést. Igen. A jelenlegi gazdasági helyzet lehetővé teszi, hogy azok az országok, amelyek korábban nehezebb tudták egyensúlyba hozni költségvetésüket most megtegyék, és akár tartalékokat halmozzanak fel. Az észt folyamat, ugye történelmi összefüggésében azt az elvet követte, Általában, hogyha a szabályok, mi ezt Észtországban átfogunk szabályokat, akkor mindenki többé-kevésbé betartja azokat. És csak azután vezetünk be új szabályokat. Ez ugye a szélesebb körű elv. Az észt elnökség nevében annyit mondhatok, ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt években Azt az elvet követtük, hogy a hitel nem a miénk, hanem másnak a pénze. És köszön a jobboldali pártok Észtországban igyekeztek ennek a szellemében kiegyensúlyozott költségvetést tartani, nem túlzottan eladósodni. hogy a gazdaságban mi is felértük tartalékainkat, ám aztán igyekeztünk felhalmozni. És a társadalom többé között meg is értette ennek fontosságát, az, hogy szükség van megszorításokra abban az időszakban, szükség volt. Így, ebb, így aztán a GDP-nek kevesebb, mint 10% az államadóság. Az egyik legalacsonyabb az EU tagállamok, sőt az OECD tagállamok körében is. És jelentős tartalékokat is sikerült megtakarítanunk. Egyik prioritásunk persze az volt akkor is, hogy beindítsuk a újra a gazdaságot, és növekedési pályára álljunk. A strukturális alapok a lehetőleg optimálisabb felhasználása is ezt a célt szolgálta, és szolgálja. <clears throat> és lényegi változásokat is eszközöltünk, reformokat a gazdasági növekedés elősegítésére. És a kutatásfejlesztés is nálunk nagyon fontos támogatást kap. Köszönöm szépen, miniszter úr! Az ön hazája arról híres, hogy mennyire elkötelezett a digitális gazdasággal kapcsolatban. Egy fontos csúcs találkozóra is sor került az önök elnöksége alatt. Emellett ön is utalt rá, a decemberi csúcs találkozón a digitális terület adózásáról is szó esett, Önnek minden bizonyal nagy tapasztalatai vannak ezen a téren, és gondolom, hogy meg, szívesen megosztaná az ezzel kapcsolatos tapasztalatait, hiszen a digitális világ átalakítja a gazdaságunkat. Hogyan látja ön ezt a gazdasági átalakulási folyamatot, és azt, hogy esetleg az adózást a digitális világra is valahogy ráillesszük? a társasági adót szeretnénk hozzáigazítani a gazdaság alakulásához. Ez a mandátumunk kezdete óta egy fontos vezérlő elv számunkra, és ezért egy speciális adózásra lenne szükség a platformok tekintetében, de nem mindenki ért ezzel egyet, mert gyakorlatilag ezzel semmibe vesszük azokat a erőfeszítéseket, amelyek a társasági adó digitalizációjához vezetnek. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Való igaz, hogy az elnökségünk során az digitális gazdaság adóztatásának kérdéseit rendkívüli fontossággal kezeltük, egyfajta prioritás volt annak idején a szakpolitikák körében. És az <clears throat> európai értelmezésben ez azt jelenti, a közös európai értelmezésben, hogy a már létező adóztatási tervek amelyek évtizedek óta érvényben vannak, most már felülvizsgálatra szorulnak. Hiszen ugye mostanáig a fizikai helyszín alapján adóztattunk, a vállalat azonban valamilag nem kell egy konkrét országból legyen, feltétlenül, akár egy iPad-en, egy iPad-nek a, a virtuális terében is működhet a vállalat. És ez nagyon sok tisztességesen adófizető vállalatot hátrányos helyzetbe hozhat. Na, vannak vállalatok, amelyek fizetnek rendesen adót, versenytársaik viszont elkerülik azt, és ez előnybe hozza őket. Ezért gondolom azt, hogy üdvözlendő a francia javaslat. amely gyorsabb megoldást kínál. Hogyha nem tudunk eredményeket elérni, mondjuk egy szélesebb körben az OECD keretei között világszerte. Az ECOFIN általános megközelítése az volt, hogy persze, hogy az elsődleges prioritás egy, egy globális megoldás, amely a jövedelemadó alapján állhat. És ha azt látjuk, hogy nem tudunk a gyors megállapodásra jutni ezen a globális fórumon, akkor az EU együttesen, tehát nem az, a tagállamok külön-külön léphet előre. Ez a platform a OECD tavaszülésen kerül majd bemutatásra. Köszönöm szépen. Kétos puhelyó. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, nagyon érdekes volt ez a felszólalás. Észtország nagyon jó helyzetben van arra, hogy a digitális Európát gondolatai homlokterébe helyezze. Ez egy olyan ország, amely példaértékűen járt el, hiszen az egész közigazgatását és a közfinanszírozást is a digitális rendszerekre építette rá. A digitalizáció tehát nagyon jól működik, legalábbis elméletben, mert ezen keresztül lehet megfelelő garanciákat elérni. Hogy lehet garantálni egy digitális helyzetben az azonos bánásmódot, amikor a digitális szolgáltatásokhoz szükség van ismeretekre, vagy egy tablet, vagy egy smartphone alkalmazására. Hogyan lehet tehát biztosítani az esélyegyelőséget ilyen körülmények mellett, és mit tett Észtország az idősek bevonása érdekében, vagy azoknak az esetében, akiknek nincsen semmiféle előképzettsége? Köszönöm. Egy te. Köszönöm. Köszönöm. Természetesen Észtország úgy döntött, hogy e-megoldásokat fog alkalmazni a lehető legnagyobb mértékben, és ezen keresztül rengeteg munkaórát tudunk megtakarítani, a környezetet is védjük ezen keresztül, és talán még ennél is fontosabb, hogy az eljárások sokkal egyszerűbbé válnak mindenki számára. Példának okáért az adófizetés egy-két percet vesz csak igénybe, hogyha nem kell túlságosan sok információval szolgálni, hiszen az adóhatóság már maga kitölti az egész formanyomtatványt, önöknek csak vagy hát a klienseknek csak rá kell bólintania, ellenőrizni a kitöltött formanyomtatványt, és ezzel el is küldte már. A lehető legjobb működést kell az elkormányzás területén biztosítanunk, mert ennek köszönhetően azonos rendszert tudunk kialakítani mindenki számára, például a jogalkotás területén is ezt figyelembe tudjuk venni. Érdekes programjaink is vannak, amelyeknek az a célja, hogy az internet mindenki számára nyitva álló lehetőség legyen, és az elmúlt néhány év során ez egy prioritássá vált a mi számunkra. Mindenki, akár fiatalok, akár idősekről legyen szó, hozzá kell, hogy férjen ezekhez az információkhoz a széles sávú internet kapcsolódásokon keresztül. Természetesen vannak olyan programjaink is, amelyek arra vonatkoznak, hogy megtanítjuk az embereket alkalmazni az internetet, illetve a komputereket. A fiataloknál ez egyáltalán nem jelent semmiféle problémát, akár tetszik nekünk, akár nem. A digitális világba az idősek számára is továbbra is biztosítanunk kell a fizikai ö, irodai lehetőségeket. Köszönöm. Ramon Köszönöm szépen, <clears throat> miniszter úr. Üdvözlőjük a parlamentben. Én is osztom Burkhard Balc véleményét, miszerint az észt elnökség siker volt, az Európai Unió számára is. Én azt a véleményt vallom, hogy az Európai Unióban a vezető szerep nem a méret kérdése, hanem a legjobb gyakorlatoké ezekből adódik a vezetőszerep, és láttuk, hogy például Finnország az allokációs területen milyen jól működik, Dániában milyen jó munkaerőpiac, hogy Hollandiában milyen jól működnek rendszerek, Svédországban pedig sikeresen kilábaltak egy év alatt a gazdasági válságból egy politikai konszenzus alapján a társadalomban. Ezért kérdezem én is, hogy vajon Észtország vezető szerepe az e-Estónia, tehát az elektronikus közigazgatás tekintetében, amely az ön országának egyfajta védjegyévé vált, a jövőben milyen kilátásokat hordoz. És még egy kérdés. Beszélt a, arról a lehetőségről, hogy a társasági adó alap szintjét koordinálnák az Európai Unióban. Persze a kis országokban van némi félelem e felől, hogy mennyiben lehet a diversifikált szektoros előnyeket fenntartani, és hogyan tudják ezek az országok az Európai Unióban megőrizni azt, azokat a vezető szerepeiket, amelyeket egyes ágazatokban vagy területeken elértek. aitäh küsimuse eest. köszönöm szépen a kérdést. Euroopa Liidu liikmesriikidel on kõigil omad et-. igen. on äh, minden tagállamnak megvan a maga sikertörténete, a miénknek is. Meg persze a problémái és jó, hogyha megosztjuk egymás között ebbeli tapasztalatainkat. Az ECOFIN ülésem több vita is lefolyt arról, hogy egyes tagállamok hogyan tudják megőrizni sikereiket például az oktatásban, vagy az adóreformban, amelyeket korábban lefolytattak, és ezeknek az eredményét hogyan tudják fenntartani. Ami pedig a közös társasági adóalap elfogadását illeti. Ez olyan dolog, amely egyes országokat jobban érint, mint másokat. Egyesek adórendszerüket, amelyek sikeresnek idélnek, nem szeretnék megváltoztatni, és mások szerint lassabban kéne haladni, még mások szerint gyorsabban ezekben a kérdésekben. Tehát az elektronikus szolgáltatások és elektronikus közigazgatás és az ebben elért sikerek nekünk nagyon fontosak voltak. És az EU elnökségi program kilakítása idején, annak idején külön gondoltunk arra, hogy e- ezeket a sikereket hogyan lehetne megosztani. Tudnék, sikerült csökkenteni Észtországban a bürokráciát, erre való ráfordításokat, és az állampolgárok ö, számára megtakarítást hozott ez. És igyekeztünk. Ez, ez egyébként hasznát látták más államok is, amelyek az észgazdaságban szerepet vállalnak. És itt nem az adó elkerülésről van szó, hanem egy jó működő rendszerről, amelynek mindenki a, a egyenlő szabályok alapján mindenki a hasznát látja. Dimitrios Papadimulis. Köszönjük, Dimitris Papadimulis. Miniszter úr, szeretném megköszönni önnek, hogy eljött hozzánk, és szeretném azt is elmondani, hogy az észt elnökség mérlege pozitív. De van néhány kérdésem az ön számára. Először is a bankunió és annak a megvalósítása. Mi a helyzet a harmadik pillérrel, ami az európai betétbiztosítási rendszer lenne? Tudom, hogy az önök célja az volt, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek csökkentik a bankszektorban a kockázatokat. És valóban tettek néhány pozitív lépést, ezzel én is egyetértek, és azt gondolom, hogy a kockázatcsökkentés bizonyos mértékig bevált. De a kockázat széterítése, ami nagyon fontos a bizottság szerint, és szükséges a bankunió betetőzéséhez, az semmiféle előrelépést nem tapasztalt. És harmadik pillér nélkül nincs Európai Unió. mind a bizottság, mind pedig az Európai Központi Bank azt mondja, hogy itt az ideje annak, hogy a bankunió megvalósuljon, hogy az eurozóna és az Európai Unió jobban felkészült legyen, hogyha egy újabb válság történne holnap, vagy esetleg recesszió történne a jövőben. Tehát ennek érdekében bizonyos lépéseket meg kellene tenni. Tehát az lenne a kérdésem, hogy milyen nehézségeket tapasztaltak, miért nem sikerült egyáltalán előrelépni a kockázatok széterítésében a tanácsban. Melyik tagállamok blokkolják azt a javaslatot, amelyet a bizottság és az Európai Központi Bank, illetve az Európai Parlament eh, nagy része is javasol. Meg tudnám mondani, hogy melyik tagállammal van itt probléma? És eh, még egy kérdésem lenne az adó eh, kiátszással kapcsolatban. A A mi időnkben volt egy hatalmas botrány, a Paradise Papers és, és aztán a Panama botrány. Tehát ez azt mutatja, hogy lépéseket kell tennünk az adóharmonizáció és a hatékonyabb adókiátszás mellőzés érdekében. A társadalom nagy részét a tisztességes adófizetők teszik ki, és rajtuk kívül az Európai Unió és az európai tagállamok bevételeit is károsítják ezek az adókijátszók. Mi itt nagy többséggel fogadunk el ezzel kapcsolatos jelentéseket, és a bizottság is tesz néhány merész lépést a megfelelő irányba. A nehézségek mégiscsak a tanácsban mutatkoznak meg, tehát itt is azt szeretném kérdezni, hogy kik hajlandóak és kik nem előrelépni a tanácsban. Köszönöm. Aitäh küsimuse eest või... Köszönöm a kérdést, illetve a kérdéseket. Ahogy elmondtam, a bankunió Észtország egyik prioritása volt. És nagyon sok erőforrást fektettünk ebbe. és ahogy a prezentációmban is elmondtam, sikerült előrelépést elérnünk két területen is. De sajnos az elnökségünk alatt nem sikerült megállapodásra jutni az ECOFIN-ban. Ha megnézzük az ECOFIN beli tagállamokat, ott eltérő nézetek vannak. A tagállamok többsége úgy gondolja, hogy először is a csökkentéssel kell foglalkoznunk. És utána térhetünk csak át a backstopra és a betétbiztosítási rendszerre. Személy szerint én azt remélem, hogy Bulgáriának sikerül majd ezt a folyamatot lezárnia. Ugyanis nagyon sok munkát fektettünk már ebbe, és már márciusban az ECOFIN napi rendjén lesz ez a kérdés. És utána folytathatjuk a betétbiztosítási rendszerrel. A probléma az, hogy nagyon sok tagállamunk van, nagyon sok különböző nézet és aggály találkozik. És egyes tagállamok aggódnak a nem fizető kölcsönök miatt, és a kockázat széterítése fontosabb számukra, mások pedig azt gondolják, hogy a kockázatok csökkentése lenne a legfontosabb. És itt kell kompromisszumra jutnunk, mert egyhangulag kell szavaznunk az adókérdésekben. Ami a fekete listát illeti, Itt gyorsan sikerült előre haladni, és nagyon örülök, hogy az elnökségünk vége felé ezt sikerült végül elfogadnunk. A cél itt semmi esetre sem az, hogy megbüntessük az országokat ezzel a listával, inkább az, hogy felhívjuk őket arra, hogy működjenek együtt az EU-val. Örülök annak, hogy számos ország érdeklődik a velünk való együttműködés iránt. Ők a legmagasabb szinten tettek ígéreteket arra, hogy meg fogják reformálni az adótörvényeiket. És így meg fognak próbálni lekerülni erről a listáról. Köszönöm. Köszönjük szépen, Sven Giegold. Welcome, uh, Minister. Üdvözöljük, miniszter úr. Nekem két kérdésem van. <clears throat> Az első kapcsolódik az adó paradicsomok fekete listájához, amelyet most írnak, most alakul. Mint tudják, a hitelességét nagyon sértette ennek a listának azt, hogy sok országot nagyon gyorsan a szürke listára tettek, Miközben azt üdvözöljük, hogy és államok vállalják, hogy reformálják a rendszerüket. Az egész lista összeállítása ugyanakkor nem átlátható. Nem tudjuk, hogy a Code of Conduct csoport milyen módon értékelt egyes államokat, és nem tudjuk, hogy a szürke listára került államok miket vállaltak. Észország az átláthatóság állama. Ön tehet-e vállalásokat, illetve támogathatja-e azt, hogy ezek az értékelési jelentések nyilvánosak lehessenek, és az illető állam, a szürke listára került államok vállalásai nyilván, nyilvánossá váljanak. Look at, always look at the, uh, tax... Mindig érdekes megnézni az adóparadicsomok adóoldalát, weboldalát. Nulla százalékos társasági adó? Igen, Észtországban, olvasjuk az egyik hirdetésben. Igen, a visszatartott profitra 0% a társasági adó Észtországban. Ezzel ugyan nincs a nagy gondom addig, amíg ezt valóban helyi üzleti tevékenységre fordítják. Ám az érdekelne, hogy vajon számadatokat tudna adni a, azon vállalatok számáról, amelyek Észtországban bírnak székhelyel, és amelyeknek viszont a beneficial ownerjei a, a külföldiek, jogi vagy természetes személyek, és ilyenkor ugye felmerül az a lehetőség, hogy másoktól vonják az adót, adó elkerülésre használják ezeket az észtországi székhelyi vállalatokat. Egyte. Köszönöm a kérdést. és azt, amikor amikor a vállalati tulajdonról beszélünk, nyilván egy kényes kérdést érintünk a külföldi tulajdonú vállalatokban. Úgy átláthatóságra törekszünk, de mellett körültekintőek is kell legyünk lépéseinkben. Ez nem csak arról van szó, hogy nem csak a ami kívánalmainkra van szó, hanem az érintett államok és tulajdonosok érdekeit is figyelembe kell venni. Mint mondottam, azok az államok, amelyek vállalásokat tesznek az adórendszerük gyökeres átalakítására, nem kerülnek fekete listára, akkor sem, ha egyébként oda kerülnek, hanem a szürke listára kerülnek csak. És amikor meglépik a reformokat, lekerülnek onnan. Ugye a cél az, hogy arra bátorítsuk a harmadik országokat, hogy együttműködjenek az EU-val, és nem az, hogy zavarba, hogy nehéz helyzetbe hozzuk őket. szakértői szinten nagyon nagy nagyon szorosan nyomon követték a tagáll az államok vállásait, és azt, hogy vajon teljesítik-e azokat a reformlépések, amelyeket megígértek. Ami magát az észt illeti, ha nem viszik ki a, a, a profitot az országból, Bocsánat, az első kérdésemre adott válaszát várom. A kérdésem az volt, hogy az értékelési jelentések és azok a vállalások, amelyeket tagállamok tesznek a letter, of commitmentben, azokat nyilvánossá lehet-e tenni? Ei ole jah kahjuks talán nem én vagyok az illetékes ennek a kérdésnek a megválaszolására, hanem a szakértők, akik a konkrét témával foglalkoznak. A fekete listákra visszatérve, a tanácsi konklúziók kiadásra kerültek, és ebben van elég információ ezekről. Tehát, ha valaki ezt szeretné megvizsgálni, persze megteheti, ám a közérdeket és mindenféle érdekét is tiszteletben kell tartsuk, amikor nyilvánosra teszünk adatokat. És a második kérdést illetően, ha Ugye a vállalatok célja végsősorban az, hogy jövedelmezőséget, jövedelmet, profitot hozzanak. És ha kiveszik a profitot osztalék formájában, vagy más formában, és nem akarnak, nem akarnak újra forgatni, beforgatni a pénzt, újra beruházni a vállalatba, akkor eh, akkor megadóztatjuk ezeket az osztalékokat, vagy a, a vállalat vagyonából kivont eszközöket ilyenkor adót kell fizessenek. Észtország növelte ezzel a bevételeit. Amikor bevezettük a rendszert, a reformált rendszert, úgy attól tartottak sokan, hogy majd igyekeznek a vállalatok elrejteni a profitjukat, mostanában nem fűződik ehhez igazi érdek. Statisztikai adatokat most nem tudok pontos számadatokat megadni, de nyilvánvalóan elérhetőek ezek. És hogy aztán a külföldi tulajdonosok miképpen használják fel jövedelmüket, akkor az adott ország szabályai szerint kell eljárjanak. Could you send us these Köszönöm szépen, elküldeni ezeket az adatokat? Akkor kérem, hogy ezt egy írásos kérdés formájában tegye majd fel. Minden esetre az biztos, hogy fontos, hogy az összes értekszférát védeni tudjuk, akár a közvélemény, akár a rendvédelmi szerze, szervek, akár a parlament részéről, de semmiképpen sem a törvényszegők érdekeit kell védenünk. Következő felszólaló az FDDD nevében Barbara Kappel következik. Köszönöm. Elnök úr, pénzügyminiszterre szeretnék gratulálni a sikeres és profi elnökségükhöz Äh, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Moment einen sehr... Szeretném rámutatni arra, hogy pozitív tendenciák érzékelhetők Európában a gazdasági növekedés, a beruházások tekintetében, és a munkaerő potenciálnak kiaknázásában. És teljesen igaza van abban, hogy most kell kiépíteni azokat az ütköző zónákat, felhalmozni azokat az eszközöket, amelyek révén a nehézebb időkben a gazdaság túlélhet. És vannak olyan területek, ahol egyes államok előnyelvének, például a digitális gazdaságban az önországa vezető szerepet víz a pénzügyi ágazatban is, bank kifizetések digitális intézésében és adóztatásban is önök hatalmas tapasztalata bírnak. Három fontos pénzügyi kérdés merül fel, azonban az észt elnökség, amelyeket nem oldott meg. A szolgáltatási csomag az egyik, az ön elnökség, az elnöksége végletesben a legjobb gyakorlatokat kínált, aztán az e-könyvek, e -publika, elektronikus publikációk, amelyek csökkentett áfával kerülnek kiadásra kérdésében, illetve az adótervezési közvetítők bejelentése is az e-residency program ebben a problémában segíthetne költségtakarékos megoldásokat kínálva. Ez a három téma dosszié, és néhány energetikai és ipari, például az elektronikus kommunikáció adatvédelmi elemei, vagy a szerzői jog irányelve, vagy a digitális tartalmakra vonatkozó irányelv átöröklődtek a bolgár elnökségre. Kérdésem, hogy az önök felhamozott tapasztalata alapján mit javasolnak a bolgároknak annak érdekében, hogy a digitális területen ezek végrehajtása jól alakulja. A második kérdésblokk. Többször említették azt a listát, amelyen a nem együttműködő adó rendszerrel rendelkező államok szerepelnek. Említette, hogy az önök elnökségének egyik legnagyobb eredménye volt az, hogy 2016-ban azt a fekete listát létrehozták. Hat, or, nyolc ország került fel a listára. Ugye a, nagyon nehéz itt az átláthatóságot fenntartani, de küldem el adatokat? Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönöm a kérdéseket! alustan äh, kohustuslikes, äh, kohustuslikest reeglitest. A kérdésekre válaszolandó, hogy milyen szabályokra van szükség a közvetítők kérdésében. Itt egy javaslat is született, még a mi elnökségünk kezdete előtt. Nagyon nehéz javaslatról van szó. Rengeteg kérdést kell megvitatnunk, és sok találkozóra került sor, Két kompromisszumot sikerült kidolgoznunk. Minden esetre egy-egy elnökség csak hat hónapig tart, úgyhogy egész egyszerűen nem volt elég időnk arra, hogy megvárjuk a végkifejletet. Én hiszek abban, hogy ez a javaslat készen áll. A bolgár elnökség erre alapozva tovább tudja vinni az ügyet. Ami az ÁFA szabályokat illeti, illetve az e-könyvek, e-publikációk kérdését illeti, nos hát itt sajnálatos módon ez az egyik olyan téma, amelyben egyszerűen nem tudunk egyetértésre jutni, mert két tagállam blokkolja, a helyzetet, pedig egyhangú döntése van szükség, tehát semmit sem tudunk tenni. A máltai elnökség során megpróbáltak kialakítani egy együttműködést, de sajnos ebben a témában sem sikerült kielégítő megoldásra jutnunk. Ami a fekete listát illeti, egyrésztről mondhatjuk azt is, hogy ezek nehézségek, de a listának az erősségeire is fel kellene hívnunk a figyelmet, mert vannak olyan joghatóságok, amelyek, egyet akar, amelyek együtt akarnak működni az Európai Unióval. És vannak olyan tagállamok, olyan államok is, amelyek rajta vannak ezen a listán, és mindent megtettek annak érdekében, hogy lekerüljenek róla, és ezért konkrét törvényhozási változások is bekövetkeztek. Köszönöm szépen. Ludek Niedermayer következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az ön hazájának a jó elnökséghez, kiváló elnökséghez. Egy kérdésem lenne egy konkrét javaslattal kapcsolatban, az a CCPB. Tudom, hogy ez egy rendkívül eh, nehéz téma, és nem gondolom, hogy egyetlen egy elnökség alatt meg lehetne ezt oldani, de szeretném első kézből az ön véleményét hallani erről, illetve mit gondol ön arról, hogy a következő hetek, hónapok során hogyan tudunk előrelépni ebben a témában. Egytem. Köszönöm. Az észt elnökség alatt valóban foglalkoztunk ezzel a javaslattal, az első olvasaton is végigmentünk, és befejeztük a cikkenkénti vizsgálatot is az elsőtől az ötödik fejezetek esetében. És elkezdtük a digitális gazdaság adóztatásáról szóló egyeztetést is, és ez kapcsolódik a CCTB eh, javaslathoz. És itt eh, tanácsi következtetéseket fogadtunk el a digitális gazdaság adóztatásának a lehetőségeit illetően. Ez egy nagyon nehéz téma, és biztos vagyok benne, hogy a vita folytatódni fog, mert a tagállamoknak eh, eltér az álláspontja ezzel kapcsolatban. személy szerint én úgy gondolom, hogy egy ponton meg fogunk tudni egyezni ebben a témában, de sajnos a személyes véleményem itt most nem számít. Thank you. Köszönjük, Juanes Fernández. Köszönöm szépen. Csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak az elnökséghez, és szeretnék ismét visszatérni a bankunió előmozdításáról szóló tárgyalásokra. Azt gondolom, hogy itt egy téves vita bontatkozott ki a kockázat csökkentéssel kapcsolatban, illetve a kockázat széterítésével kapcsolatban. Mert végső soron az olyan megközelítések, mint az EDIS, nem csak a kockázat széterítéséről szólnak, hanem a szisztematikus kockázatokat is csökkentik és hogyha az eurozónában csökkenteni akarjuk a kockázatokat, akkor a betét biztosítási rendszer az pontosan ennek egy módja. És ön azt mondta, hogy a kockázatcsökkentési csomagban jelentős előrelépés történt. Én azt gondolom, hogy a tanácshoz hasonlóan a parlament is foglalkozik ezzel a rendelettel, de ahogy Papadimulis kollégám is mondta, nagyon-nagyon kicsi volt itt az előrelépés és szeretném megkérdezni, hogy eh, milyen volt a vita a technikai szinten? Tudjuk, hogy politikai szintre még nem jutott el eh, ez a téma, de eh, talán ön tud arról, hogy a technikai szinten hogyan zajlott a vita. És szeretnék megint rákérdezni arra, hogy melyik országok blokkolják ezt, hogyan tudjuk megoldani ezt a padhelyzetet a mostani elnökség alatt. Azt hiszem, hogy ahogy ön az elején mondta, tehát a kockázatcsökkentés és a kockázat széterítése között ennek semmi értelme valójában minden a kockázatcsökkentésről szól. És szeretném, hogyha mondana néhány részletet arról, hogy hogyan történt a vita a technikai szinten. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Ahogy korábban is elmondtam, A bankunió nagyon fontos szerepet töltött be az ész elnökség alatt, és nagyon sok erőforrást fektettünk ebbe a kérdésbe. ezeket a vitákat szinte minden ECOFIN ülésen lefolytattuk. És ahogy korábban elmondtam, a tagállamoknak különböző nézeteik vannak. Egyes tagállamok úgy gondolják, hogy a legfontosabb a kockázatok széterítése lenne, a másik csoport úgy gondolja, hogy először kell kockázatot csökkenteni, és utána lehet majd a betétbiztosítási rendszerről beszélni. Ami a betétbiztosításról szóló technikai munkát illeti, ezt folytattuk, és itt a prioritás az volt, hogy a kockázatcsökkentési eszközöket bevezessük. Ahogy azt önök is tudják, itt jól működött ez a folyamat és Észtország tovább haladt a 2016-ban meghatározott úti terv mentén. És nagy örömmel mondhatom, hogy elértük a megállapodást a parlamenttel, a nem biztosított adósságok rangsorolását felszámolás során, és sikerült átmeneti intézkedésekben is megállapodni az IFRS-t illetően. És ahogy elmondtam, a tagállamoknak eltérő a nézetük. Az északi országok konzervatívabbak, a déli tagállamok pedig inkább úgy gondolják, hogy a kockázatok széterítése lenne a legjobb előrelépés. Próbáltunk itt kompromisszumra jutni, de technikai szinten nagyon keményen dolgoztunk, és ezt továbbra is folytatni fogjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Paul Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm miniszter, hogy eljött, és köszönöm az erőfeszítést, seket amelyeket tettek az elnökségük során, ezeket nagyra értékeljük. Különösen, mert én tudom, jobban ismerem az észt elnökséget, mint legtöbb kollégám. És tudom, hogy például a CCCTB ügyében, a színfalak ügyében milyen nagy munka folyt, és az EU-ban az adózás egy nagy, nagy kérdés. Ezért érdekel a személyes véleménye arról, hogy tudnak-e megállapodás jutni, és olyan most felálló német kormány nagyon nyíltan támogatja azt a gondolatot, hogy egy közös európai adó alap jön létre, beleértve a minimum adósávot is. Ön hogy látja a, a megállapodás lehetőségét? Ez első kérdésem. A második, a digitális adóztatás körüli dinamika dinamikát önök is látták, látják. Tíz ország aláírta a levelet, mert a francia pénzügyminiszter már indított el. Úgy gondolják, hogy rövid távon megoldhatóak a különbségek, és Európa vezető szerepet vállalhat, politikai kérdés is, hogy a digitális gazdaság adóztatásában mi kell, hogy éllovasok legyünk, nem váratjuk meg az OECD-t, nem váratjuk meg az amerikaiakat, mi kell vezető szerepet vállaljunk világszerte. Ő hogy látja ezt? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. És Észtország igen sok munkát tett a közös adóalap témadosszéjának kibontásában. Nem akarok most a, a megállapodás esélyét, nem akarom latolgatni az esélyeit, hiszen az elnökségünk során egyes tagállamokban választások voltak, és ezek mindig nehezebbé teszik a megállapodást, vagy legalábbis bonyolultabbá teszik az alkukat. Új kormányok állnak fel, koalíciós tárgyalások folynak, a miniszterek nem bír, még akkor sem tudnak lépni, mert hogy nincs mandátumuk, hogyha egyébként nem ellenzik a megállapodást. Úgyhogy ezért csúszott némileg a némelyik megállapodás. Ami a digitális gazdaság megadóztatását illeti, ez egy kulcsfontosságú téma. Ez tény, és mi is így látjuk. Európában is rendre tűztük, és mivel Európa meglépte az OECD-re nagy nyomást gyakorol. Ez az uniós tagállamok sokszor nem is látják be, hogy a legnagyobb siker egy globális megállapodás volna, ez hozná a legjobb eredményt. És üdvözöljük azon tagállamok kezdeményezését, amelyek gyorsabb pályára szeretnék tenni a folyamatot, gyorsabban szeretnének haladni. Mi ezeket támogatjuk, hiszen ez egyik alternatíva, hogy egyes államok, akár átmenetleg a többiek előtt haladjanak. Ö, európai szinten közös cselekvés van szükség végső soron, amíg legalábbis amíg globális megállapodásra nem jutunk a globális gazdaság adóztatásában világszerte. Köszönöm, Kostas Mavridis. Utolsó felszólalunk. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy kérdést teszek fel, és ennek pedig a szociális indikátorokra, illetve indexekre van hatása. Szerintem ez egy olyan téma, amelyet már ex nagyon megvitattunk Göteborgban, Svédországban. Tehát a szociális mutatókat be kellene építenünk az európai szemeszterbe. Mit gondol ön erről? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy amit már a kollégáim is megfogalmaztak, vagyis amikor ön elkezdte a beszédét, akkor arról szólt, hogy az Európai Bankunió felé megfelelő um, előrelépések történtek. Én is egyetértek önnel ebben, az első két pillér ma már valósággá vált, finanszírozni tudjuk a bankjainkat, és van egy irányelvünk a bankkonszolidációra vonatkozva is, de lenne egy kérdésem, mm, ez pedig az, hogy mik az igazi okai annak, hogy a harmadik pillér területén nem sikerült előrelépnünk. Ugyanis az első időben, időszakban úgy gondoltuk, hogy ez is részét képezi az Európai Banki Uniónak. Technikai érvek persze vannak az első és a másik pillér ellenében, és amellett is, úgyhogy engem ez érdekelne. Kérem, hogy legyen ebben nagyon egyenes, miért nem tudunk a harmadik pillér területén előrelépni. Ez mindannyiunk számára rendkívül fontos, és ezen keresztül tudunk majd olyan problémákkal megküzdeni, amelyeket egyébként mi már előre láttunk. Köszönöm. Köszönöm. A kérdés a következőképpen ragadható meg. A szociális indikátorok kapcsán Göteborgról e- esett szó, és arról, hogy, hogy le, hogyan lehet ezeket az indikátorokat beépíteni az európai szemeszterbe. Figyelembe kell vennünk az egész folyamatot, és egészében kell erre tekintenünk. Az európai szemeszter folyamata sokkal célzottabb, javult a helyzet minden tekintetben. Az implementáció az ország specifikus implementációnak azonban hát ott még azért lehet javítani ezen a helyzeten. Természetesen úgy gondolom, hogy a szociális témákat ugyanúgy be kellene építeni ebbe a rendszerbe. Egyelőre azonban nem tudom elemezni az indikátorok pontos szerepét, és azt, hogy hová is jutottunk a Göteborgban meghatározott elvek mentén. A harmadik pillér tekintetében pedig azt tudom elmondani, hogy rengeteg tagállam ült le ugye az a tárgyalóasztalhoz, és minden tagállam, minden kormány felel a választó polgárai előtt. Természetesen mindenhol vannak különböző problémák, és ez oda vezet, hogy konszenzusos megoldásra kell jutnunk. Vagyis én úgy gondolom, hogy sikerült kialakítanunk ezt az egyetértést, azzal kapcsolatban, hogy szépen lassan, lépésről lépésre fogunk haladni, és ezzel párhuzamosan fogjuk folytatni a munkánkat. Hogyha mindent egyszerre akarunk megoldani, az nem vezet eredményre. Ez pedig nem jó. Természetesen a betétbiztosítási garancia alap kapcsán is e, ugyanez mondható el. Elnök, köszönöm szépen. Remélem, hogy tényleg így lesz minden. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Gyakorlatilag minden frakció gratulált az önök elnökségéhez, hiszen önök sikerként könyvelhetik el a munkájukat, és remélem, hogy az együttműködésünk a jövőben is széles körül lesz, ECOFIN miniszterként mindenképpen találkozunk még, és köszönöm szépen, és remélem, hogy ez a jó együttműködés folytatódni tud. Bulgaria. ¿eh? <laughs> Your colleagues, very quickly. Kedves kollégák, néhány bejelentésem lenne most. Következő napi rendi ponttal kapcsolatban. Ezt a napi rendet egyébként elfogadottnak tekintem. Van néhány ajánlásunk is a december 14-i koordinátorülés alapján. Az EMU csomag, illetve javítja magát az elnök, ez az ÁFA csomag, ezt elhalasztottuk, és egyébként pedig tegnap ki is osztottuk ezt tehát van jelentéstevőnk most már. A néppárttal fogunk erről most beszélni. A társjelentéstevői témákról, munkacsoporti ütemtervek, különböző missziók, még a nyári ülés szakasz előtt, aztán a versenyképességi munkacsoport programját elfogadtuk, az ütemtervet szintén elfogadtuk, legalábbis az első három ülésre vonatkozólag, és a delegációs útunk 2018-ban Franciaországba fog vezetni, néppárt, ICR, ALDE mm, arányosan részt vesznek ebben a delegációban, Bázelbe is el fogunk látogatni. One ENF, ECB, 12 for EPP, for S&D, one ECR, one ALDE, one GUE, one Greens. Four hearing with the incoming... Aztán meghallgatások a mm, soros elnökséggel, Mário Szenténóval fogunk találkozni, amikor őt is az Eurocsoport új elnökének kinevezik. Ezt a találkozót még meg kell szerveznünk. Aztán statisztikai tanácsadó testülettel való együttműködésünk a koordinátorok javaslatai alapján. Erről is fogunk a mai napon beszélni. Gazdaságirányítás, az Európai Parlamenti ülésszak alatt a koordinátorok egyébként megegyeztek az EMU első a nyomókövetési csomagjában is. A koordinátorok különböző javaslatokat tettek, és a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közmeghallgatások ügyét szintén eldöntöttük. A bizottság illetékes munkacsoportjával. Brexit, munkamódszerek, a következő témánk koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem fogják -e ezt nyomon követni. Európai Számvevőszék, a koordinátorok javaslatokat fogalmaztak meg a prioritást képező területekkel kapcsolatban a 2019-es munkaprogramjukra vonatkozólag biztosítási rendszer javaslatok decemberig érkeztek meg a javaslatok, és nincsenek módosítások, úgyhogy nem lesz a módosításokról tárgyalás emiatt, és rögtön szavazni fogunk. Ennyit szerettem volna elmondani a bejelentésekkel kapcsolatban, és most következik a Következő napi rendi pontunk az ötös számú, amely EDD, nem, IDD, a tagállami rendszerbe való átültetés témájában azt kértük, hogy az érvény, tehát az életbelépési időpontot halasszuk el, ezt nagyon nagy többséggel meg is szavaztuk, a tanácssal tárgyalásokba bocsátkoztunk ezzel kapcsolatban, hiszen állandóan egyeztetnünk kell velük, és minél hamarabb kell ezt megtennünk. A tanács néhány módosítást alkotott, amelyekről majd jelentéstevőként csak annyit tudok mondani, hogy ezek elfogadhatóak. Döntenünk kell az eljárás jellegéről, hiszen itt egy egyszerűsített eljárásról van szó. Az 50.2-es szabály értelmében lehetővé válik az is, hogy tartani tudjuk az ütemtervünket. A jelentéstevünk azonban majd erről sokkal részletesebben be fog számolni. Werner. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tény, hogy jelen pillanatban nehéz az időzítés miatt nehéz a téma, és köszönöm a titkárság munkatársainak és azt, hogy úgy, az előkészületeket úgy intézték, hogy némi jogbiztonság alakult ki a határidők eltalásával. Az Európai Bizottság túl későn döntött, a delegációk jaktusban is, meg később az egyes szintű jogszabályalkotás esetében is. Nyilván nem mutat, ez nem a parlament és a szakértők közötti munka csúszásából adódik a késés, hanem az Európai Bizottsági döntés késéséből. A bizottság eredetileg a nyári szünet előtt akarta prezentálni az eredményeket, aztán a nyári szünet után már túl késő volt, és aztán a delegált jogi aktus, meg az általunk megkívánt módosítása a kiinduló jogszabálynak túl késő lett. A delegált jogi aktussal kapcsolatban lenne mit mondanom, itt azt javasolták, tehát nem volt módosító, így holnap gond nélkül megszabadhatjuk. Itt két bekezdése van szó, alapvetően a hatos, három preambulumpont és hat utalás amelyet három szavazásban el tudunk intézni. A e delegált jogi aktus lényege és a módosítás, a végrehajtás dátuma február 23-ról 2018. októberre tettük át a határidőt, ez a lényege a változásnak. Az Európai Bizottság csúszása miatt a határidő túl rövid volt, ahhoz, hogy észszerű eredményre jussunk. A delegált jogi aktusban aztán minden résztvevő jóváhagyását megkaptuk ahhoz, hogy az ipar számára, a, a, a ügyfelek, a biztosítók számára a 2018. október 1-i dátum tartható legyen. E tekintetben az első kérdés problémamentesen megoldódott. Ugyanakkor a vita a tanácsban során 15 tagállam a 28-ból azt kérte, hogy hogy a február 25-i időre tegyék át a végrehajtás határidejét a tagállamok számára is, illetve 2018. július 1 tegyék át ezt a határidőt. szerintem tartom ezt a javaslatot én is, még akkor is, ha két nagy állam, Franciaország és Németország konkrétan nem értett egyet ezzel egyet, de több másik, Nagy-Britannia, Olaszország és sok más úgy gondolta, úgy, hogy igazítani kell a határidő dátumát. Így aztán az Európai Bizottság jogalkotási javaslata révén szükséges lesz az irányelv módosítása. Ennek az indoklása némileg későn futott be, pontosabban december 20-án, akkor már nem is volt ülésünk, hiszen ha egy héttel előbb jött volna az anyag, akkor még a határidőn belül el tudtuk volna intézni a karácsonyi szünet előtt. Nem én tehetek róla, nyilván nem a szakértők sem. A bizottság vezetésének bölcse, nagy bölcsességében született a döntés. Az irányabb módosításban a következőket javasolják. Egyes cikk a végrehajtás, a tagállamokról való végrehajtást dátumát 2018. július 1-ért Tesszük a végrehajtási határidő. Október 1 és a fontos, a kettes cikkben az áll, retroaktív, visszamenőleges hatállyal 2018. október 23-áig lesz érvényes. Tehát visszamenőleges hatállyal fog ez az irányelv lép, így lép majd életbe. Miért volt szükséges erre? Azért, mert a mi döntésünk és a következő Strasburgi hét között, meg a aláírás rig, a belső szabályaink alapján a három intézmény egyfajta szünetet kell tartson a két aktus között, tehát a következő plenáris hét vételével, március 1 jelen ez, ami nyilvánvalóan február 23-a után van. Tehát hat napig jog bizonytalanság uralkodik majd, legalább. A titkárság javasolta ezt a megoldást, és nyilván elégséges lesz ahhoz, hogy megfelelő jogbiztonságot adjunk a felhasználókra, hogy ez a hat, hánap, hat nap is lefedett legyen. Ezt a javaslatot beterjesztettük, és a honlapi szavazólistára felvehetjük, ha nincs ellenvetésük, és akkor jövő héten a határidők módosítása együtt tudunk dönteni róluk, úgy, hogy tehát, hogy a delegált jogi aktushoz való egyetértés, valamint az időbeli módosítás is szerepeljen benne. Szerintem ez így nem problémás. Utolsó meglátásom, tegnap megbeszélést folytattam a felelős bolgár pénzügyi ataséval, aki biztosított engem afelől, hogy a bolgár soros elnökség időben dűlőre viszi a tanácsban is ezt a témát, így tehát ez az oldal is jóvá hagyta ezt a döntést. Köszönöm a sok oldalról érkezett támogatást, remélem komolyabb gondok nélkül sikerül majd véghez vinni ezt így. Thank you, Mr. Lang. Köszönjük Langen úrnak a vezetői szerepét és azt a képességét, hogy egy nagyon bonyolult helyzetet meg tudott oldani. Ezt a helyzetet nem mi okoztuk, de azt hiszem, hogy a parlament jó megoldásokkal szolgál. A saját frakcióm nevében is szólok, hogy nagyon jól pontosította ezt, tehát annak ellenére, hogy a tanács egy módosító indítványt emlegetett, és fontos hangsúlyozni azt is, hogy kompromisszumot kell elérni az összes tagállam között a tanácsban. Tehát annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyek készen állnak, gyorsabban megkezdhessék az alkalmazást, tehát most a tanács teljes messzélességgel támogatja ezt a javaslatot, tehát azt hiszem, hogy most a két társjogalkotó most már teljesen egyetért, és a visszamenőleges alkalmazásra vonatkozó rendelkezés megoldja azt a problémát, hogy volt néhány nap, amikor a mi gyors reagálási lehetőségünk nem fog az IDD területén illeszkedni. Ezt a problémát el lehetett volna kerülni, de minden esetre köszönjük a bizottságnak, hogy előállt ezzel a javaslattal. Tudjuk, hogy a döntés egy kicsit bonyolult volt az épület különböző emeletein, meg kellett várnunk, hogy a dokumentum fel és le jusson a lépcsőkön, lifteken, de most sikerült biztosan és világosan elmondani a piaci szereplőknek, hogy mi a helyzet. Holnap először, illetve ma délután, javítja magát az elnök, szavazni fogunk, hogyha senki nem tiltakozik ezzel, és ezzel párhuzamosan az 50.2-es értelmében el fogjuk indítani az eljárást. Ez azt jelenti, hogy az előadó módosítókat fogalmaz meg. Természetesen ez ugyanaz lesz, mint amit a tanács is megfogalmazott, tehát nem lesz szükség trilógusra, mert a két szöveg azonos lesz. És aztán lesz egy 7 hetes időszak, amikor ez ellen lehet ellenvetéssel élni, és utána automatikusan elfogadottá válik a szöveg. Ez azt jelenti, hogy a tanács is ugyanezt fogja tenni, így át lehet ugrani a trilógust, és a hivatalos labban egy néhány nappal a határidő előtt megjelenhet a szöveg, és akkor az egész problémát meg lehet oldani. Tehát én támogatom az előadó javaslatát és a tanács javaslatát, és természetesen támogatjuk a mai szavazást is. Ez jó jele annak, hogy képesek vagyunk, meg tudjuk oldani a problémákat, ez mutatja, hogy Európa tud gyorsan reagálni, ha kell. És meg fogjuk adni a szót a bizottságnak is, azt hiszem azután, hogy az árnyék előadó hozzászólt, és üdvözlöm őt is. Az ECR nevéről nem látom Ashley Foxot, Sophie Intfeldet sem látom, úgyhogy nem látom a többi árnyék előadót, ezért megadhatom a szót a bizottságnak. Parancsoljon és üdvözlöm! Köszönöm, Kalatyéri elnök úr, és szeretném megköszönni az előadónak, Langen úrnak is a munkáját és a támogatást. Megpróbáltuk követni az Európai Parlament állásfoglalását és ajánlásait az IDD alkalmazásával kapcsolatban. Miközben sajnálatosnak tartottuk ezt, tisztában vagyunk vele, hogy a biztosítás forgalmazók, különösen a közepes méretűek, technikai problémák miatt nem tudják majd időben alkalmazni az irányelvet, hogyha nem egyezünk meg abban, hogy ennek a határidejét kitoljuk. Tehát, ahogy említette is, volt néhány technikai nehézség az ütemterv kapcsán, és ez az oka annak, hogy ezt a javaslatot némi késéssel sikerült csak elfogadni. Tudomásul vettük a tanács egyes tagjainak a véleményét, illetve azt a levelet, amelyet az Econ küldött nekünk, és reméljük, hogy lehetőségünk lesz egy pragmatikus és hasznos megoldást találni mindenki számára. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm. mondjam. Werner levonna konzekvenciákat? Köszönöm, köszönöm a támogatást. Szeretném hangsúlyozni ismét, hogy ez Ekon elnökség és titkárság segítség nélkül nem lett volna lehetőség ezt az eredményt elérni, hiszen és a cél az, hogy jogbiztonságot biztosítsuk, ahhoz, hogy ez meglegyen, ma délután a szavazás sikeresen le kell folytatni. Nem lehet? Mikor lesz szavazás? Jó, még jobb. Ma lesz az, az ellenvetés. És az 50.2-es felvetés alapján ő bemutatja a szöveget, és akkor az automatikusan elfogadásra kerül, ha csak bizonyos számú képviselő vagy frakció nem ellenzi. Tehát nem kell, egyébként nem lesz rá nem lesz szükség szavazásra. Köszönöm. Okay. Uh, now... Most pedig öt perces szünetet tartunk.

Dear colleagues. Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a munkát, és akkor ezennel szeretném köszönteni a bolgár pénzügyminisztert és egyben ECOFIN elnököt, Ladislav Goranov személyében. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy meg elfogadta a meghívásunkat, és be tudja mutatni a bolgár elnökség különböző prioritásait. Már most is együttműködésben a soros elnökséggel dolgozunk ezeken a témákon, és szeretnék még egyszer a, munkamódszerekhez, a munkaprogramhoz gratulálni, és ahhoz, hogy ennyire pozitívan indult az együttműködés a mi szakbizottságunkkal. Minden bizonyja kiváló lesz az együttműködésünk, nagyon sok sikert kívánok a soros elnökséghez. Az önök sikerei egyben a mi sikereink is lesznek. És a szemeszter során jó néhány kulcsfontosságú fájlal fogunk foglalkozni. Általános megközelítést kell majd kiadolgoznunk kulcsfontosságú dossziék tekintetében, trilógusokat fogunk kezdeményezni, úgyhogy fontos a jó együttműködés, és biztos is vagyok benne, hogy ez meg is fog valósulni. Nagyon jól indult az egész helyzet, például a biztosítási irányelvel kapcsolatban, ahol a két szöveg összeegyeztetését már meg is kezdtük, és reméljük, hogy az ambiciózus ütemtervet tudjuk majd tartani. Még egyszer köszönöm, hogy ennyire elkötelezettek ebben a szektorban is. Még mielőtt megadnám önnek a szót, Annyit szeretnék még elmondani, hogy ez egy fontos pillanat a roadmap tekintetében is, az úti terünk tekintetében az gazdasági és monetáris unió kialakításának céljából, ugyanis ez mutatja, hogy mennyire erős, sikeres a mi fizetőeszközünk, a nehéz válságot magunk mögött tudhatjuk, tehát az EMU rendszer jól működik, sok döntés, sok hiba után most végre Európa ismét a növekedési pályára lépett, és az ön hazájának is gratulálok. Nagyon örülünk annak, hogy önök is az euróhoz, az eurozónához csatlakozni szeretnének. Ez mutatja, hogy az euró erős valuta, és hogy önök okos döntést hoztak. Úgyhogy szeretném személyesen is kifejezésre juttatni az én támogatásomat a bolgár elnökség ezen törekvésével kapcsolatban. Örülünk annak, hogy ön itt van. Öné a szó, kedves Vladislav. Thank you, Mr. Chair. Uh, Köszönöm szépen. Hát először is bolgára szeretnék

fontos az, hogy most először mi is vezényel, le tudjuk vezényelni a döntéshozatali folyamatokat. A bolgár elnökség prioritásai rendkívül fontosak a gazdasági és pénzügyi területen, sok ilyen célkitűzésünk van, és nagyon örülök annak, hogy ezeket a mai napon bemutathatom önnek. Konstruktív együttműködésre van szükség, ahogyan a szerepel egyébként a szerződésben is, a parlament, a tanács és a bizottság között kell megvalósuljon ez a fajta együttműködés. Gazdasági növekedésünk stabil, és javulnak a munkaerőpiaci mutatóink is, stabil a pénzügyi helyzetünk, ugyanakkor azért még továbbra is vannak nagy kihívások. Hisz, higgyék el, hogy olyan prioritásokkal kell foglalkoznunk, amelyeknek az a célja, hogy az, Európa, az eurós pénzügyi stabilitását megalapozzuk, a hosszú távú válságból kilábaljunk, és szeretnék mindenkit arról megerősíteni, hogy a gazdasági és monetáris unió további mélyütésén fogunk munkálkodni, mi a magunk részéről a sorok és elnökség időszakában. Most itt a bankunió, a tőkepiaci unió, val kapcsolatos viták előmozdításáról van szó, az adózási szabályok összehangolása, valamint különböző eszmecseréket fogunk szervezni az európai stabilitási mechanizmussal kapcsolatban is. Tehát a bankunió megerősítésén munkálkodunk még, és szeretnénk a kockázat megosztást biztosítani. Aztán egy közös rendszer kidolgozása rendkívül fontos lesz, és egy fontos kérdés az állampolgárok és az intézmények számára is az Európai Unió fiskális rendszere vagy keretei. Szeretnénk, hogyha a tanács az adózási szabályok implementációját tovább egyszerűsíteni. Itt a stabilitási koordinációval kapcsolatos joganyag nemzeti jogba való átültetése. Itt júniusra válunk az európai csúcsra eredményeket, ugyanis ott szeretnénk a gazdaság és monetáris unió további mélyítésével kapcsolatos úti tervet elfogadni. A nemrégiben napvilágot látott csomag szintén hozzájárul majd ehhez. Rendkívül sok jó gondolat szerepel ebben, főként hosszú távra nézve. A bolgár elnökség, kedves hölgyeim és uraim, mindent megtesz annak érdekében, hogy zöggenőmentes legyen a 2018-as gazdasági koordináció megvalósítása, az európai szemeszter megvalósítása. Ezt ugye az éves növekedési felmérések kapcsán vitattuk meg, szeretnénk elfogadni az eurózónára vonatkozó ajánlásokat. Az, a bolgár elnökség 2018 márciusában pénzügyminiszteri találkozót fog szervezni, amelynek célja a 2017-es ajánlások implementációjának nyomon követése. Tovább szeretnénk növelni a munkaerőpiac hatékonyságát, produktivitását, és az Európai Tanács júniusban el fogja fogadni az ország specifikus ajánlásokat 2018 és 2019-re vonatkozólag, illetve a strukturális reformok és a befektetések terén is újdonságokra lehet számítani. Egy pénzügyi unió megvalósítása a gazdasági és monetáris unió keretein belül fontos cél számunkra, és gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb prioritás az Európai Unió erre vonatkozó dokumentumának figyelembevételével. Ahogyan már elmondtam, az egyik legfontosabb prioritás az Unió és a soros elnökség számára is jelenleg az, hogy a bankrendszerben még tovább csökkentsük a kockázati tényezőket. Erre vonatkozólag 2016. novemberében az Európai Bizottság egy intézkedés csomagot terjesztett be, és az észt elnökség során sikerült jelentős előrelépéseket elérnünk, de politikai és technikai technikai szempontból is még további erőfeszítésekre van szükség. A bolgár elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk, és ebből a szempontból a tanács és a parlament nem sokára tárgyalásokba fog bocsátkozni. Aztán az összes európai állampolgár jól felfogott érdeke az, hogy az Európai Betétbiztosítási Alap kapcsán sikerüljön konkrét lépéseket megvalósítanunk, ugye ez 2016. júniusa óta mm, releváns, és a betétes garancia rendszer területén előre kell lépnünk. Ami a kockázat csökkentést illeti, az eurozóna tagjai mind tagjai a bankuniónak is, de el, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak itt új tagállamok is. Sok intézmény illetve hogy több intézménynek is együttes munkájára van szükség a tőkepiacok integrációja érdekében, és ehhez pedig egy hosszú és középtávú tervezetet dolgoztunk ki. Folytatjuk a tárgyalásokat a különböző jogalkotási javaslatok tekintetében. Egy keret kialakítása kapcsán a banki mentőcsomagok témájában, illetve a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkban mindez milyen szerepet tölt be, tehát erről is vitázni fogunk. Köszönöm szépen, és egy európai, párneurópai nyugdíj alap létrehozása is egy fontos téma a pénzügyi felügyeleti rendszerrel kapcsolatos javaslatok, új prudenciális eljárások kialakítása egy másik fontos napirendi témánk, és az európai piaci infrastruktúrális rendszer első felülvizsgálata is a soros elnökség prioritásai között szerepel. Az Európai Parlamenttel tárgyalásokat fogunk folytatni. A cégek és állampolgárok által is fontosnak ítélt témákban, mint például az adózás. Itt a stratégiai programokban szeretnénk gondolkodni, és a munkaprogramunkat a bizottság munkaprogramjával összeegyeztetve a politikai prioritások um, és a teljes kontextus figyelembevételével kívánunk eljárni tehát befektetés ösztönzés, fenntartható gazdasági növekedés, megfelelő versenyrendszer kialakítása, vagy piaci versenyek kialakítása és a belső piac aztán a társasági adó és a profit, illetve az agresszív adózás tervezés csökkentése, illetve az adózás átláthatóságának növelése is fontos prioritás számunkra. Egy közös európai áfa térséget szeretnénk létrehozni, illetve egy hatékony eszközrendszer kialakítását az ÁFA integrált kezelésére, ehhez pedig a tagállamok között egy megerősített administratív együttműködésre van szükség az áfa csalás elkerülése érdekében. Egy közös társasági adóalap kidolgozása a másik fontos célunk. Technikai szempontból a digitális gazdasághoz kapcsolódó adózási kérdésekre fogunk még odafigyelni, illetve a bizottsági vonatkozó javaslat 2018 elején érkezik meg, és szeretnénk ezen a téren minél hamarabb eredményeket elérni. Célunk, hogy az administratív együttműködést javítani tudjuk az automatikus adatcsere területén is, főként a határon átnyúló tranzakciók tekintetében. Egy közös európai lista kidolgozása is szerepel a nem kooperatív joghatóságokkal kapcsolatban. Itt védelmi intézkedésekre van szükség, illetve új kritériumrendszer kidolgozására, amely a nemzetközi standardoknak is megfelel. Hölgyeim és uraim, a legfontosabb prioritásokat vázoltam most fel, és azt gondolom, hogy a siker kulcsa a legextenzívebb kommunikációban rejlik a parlament és a tanács között. Úgyhogy ilyen szempontból ennek a parlamentnek fontos szerepe van. Az Európai Unió intézményeinek fő célja az, hogy az európai állampolgárok javát szolgálják. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó prezentációját. Meg az Európai Parlamentet dicsérő szavait is. Burkhard Balc az első hozzászólunk. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, üdvözöljük az Ekonban. Köszönjük, hogy eljött, és nagyon sok sikert kívánunk önnek és hazájának 2018 első felében a soros elnökséghez. Két kérdésem volna. Először is. Kicsit kifejteni, hogy az soros elnökségben hogyan tervezzik a Brexit tárgyalások támogatását, Nagy-Britanniában folytatandó tárgyalásokat, és a mi területünkön, a pénzügypolitikai, pénzügyi szolgáltatások területén milyen prioritásokat terveznek elhelyezni. Második kérdésem pedig az, néhány nappal ezelőtt a miniszterelnökük nyilatkozta, hogy a hazája az euróhoz szeretne csatlakozni. Azok a számadatok, amelyeket bemutatott, és amelyek ismertesek, nagyon meggyőzőek, ugyanakkor van némi aggály afelől, hogy van még azért tennivaló. Moszkovici biztos úr szerint növelni kell a termelékenységet hazájukban, és a külföldi beruházások mértékét is. Ugyanakkor a korrupció harc eh, fontosságáról sem szabad megfeledkezni. Ön milyen konkrét intézkedéseket eh, tervez bolgár oldalról ezen célok érdekében. May I answer, Mr. Uh... Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, kérdéseket. Visszafelé haladva válaszolom meg őket, hiszen a jelenlegi bolgár helyzet ismertetése körében számunkra a Schengeni zóna és az eurozóna komoly lehetőség <clears throat> ahhoz, hogy tovább mélyítsük az EU-ba való integrációnkat, Bulgária az EU struktúrájába való integrálását. Vannak agályok persze afelől, hogy csak ö, haszonélvezői vagyunk, és csak mond a sápot akarunk húzni az EU tagságunkból, ám az Eurostat adatai szerint a pénzügyi szabályokat betartjuk. A 90-es évek tanulságai a szocializmus utáni időszak tanulsága bizony rámutat, hogy hazámban nagyon komoly figyelmet kell szentelni a pénzügyi fegyelem betartásának. 20 éve működik a Valuta Tanács intézménye hazámban, és a, a levát régóta az euróhoz rögzítjük, az árfolyamát, és a peg, pegging rendszer ö, korábban a német márkához rögzítettük, aztán amikor a márkából úgymond euró lett, akkor az EU, onnantól az euróhoz. És bizony ez így működik már 20 éve. És 1,9553 ezed lég. Pontosan az a, az, a, az arány, amelyben a, annak ide német márket konvertálták az euróra. Persze, a bolgár államot verseny, versenyképességben lemaradóként ábrázolják sokszor, ám nem feltétlenül igaz ez. A, ö, az is látható, hogy a Bolgár Nemzeti Bank ö, kibocsátó bankként függetlenül nem üzemel, hanem, hanem mintha az eurozóna tagjai lennénk, már most is úgy működik a bolgári egy bank, tehát nem bocsájt ki plusz ö, pénzeszközöket. Követjük az LKB által diktált monetáris politikát, holott még nem vagyunk tagja az eurozónának. Persze a nagy kérdés, hogy vajon először a konvergencia kell megvalósuljon, és aztán lecsatlakozni az eurozónához, vagy pedig épp fordítva, az eurozóna tagsága erősíti a bizalmat a gazdaságban, és ez segíti elő a, a konvergenciát, például a külföldi beruházások elősegítésével. Az EU legsikesebb politikája a kohéziós politika, ennek fokozódását várjuk az eurozóna csatlakozásától, bár nem akarjuk elkapkodni a tagságot. És az euróhoz való csatlakozás tehát kohéziós politikai szempontból is értékelhető. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyunk kockázati tényező az európai monetáris politikában, épp ellenkezőleg Bulgáriának van a harmadik legkisebb államadósága. Szuficitünk kb. 1%-a a GDP-nek, tehát pozitív mérlegünk van. Ebben az értelemben tehát az államháztartási szabályok tekintetében mi fegyelmezettebbek vagyunk az átlagnál, inkább pozitív hozzájárulást hozunk, semmi negatív példát. Ennyi bizonyal elmondható. Vanessa Fernández. Alfred Sant akkor. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat, és sok szerencsét kívánok az elnökségükhöz. A gazdasági helyzet legutóbbi értékelése azt mutatja, hogy az Unióban és az eurozónában továbbra is folytatódik a növekedés. Figyelembe véve ezt, többé nem lehet a megszorító intézkedéseket használni a középosztály és a nyugdíjasok ellen, és ezzel növelni a vállalatok profitját. Az agregált kereslet támogatása biztosítja a magas életszínvonalat. Nem gondolja, hogy uniós szinten 5%-kal kellene emelni a nemzeti minimálbért? Egy általános emelés révén ez kiegyenlíteni a versenyképességi különbségeket. Ezzel jobban el lehetne érni a célunkat, mint azokkal a monetáris célokkal, amelyeket az LKB az iménti években felhasznált. Európai szinten a parlamenti választások gyorsan közelednek. Hogyha ez az európai projekt számára sikeres lesz, akkor a tagállamoknak meg kell mutatniuk, hogy a megszorítások évei után most el vannak elköteleződtek a családok jóléte mellett. És egy másik dolgot is mondanék. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol a ciklus végén arról, hogy a koháziós és fejlesztési politika mennyire volt sikeres abban, hogy konvergenciát teremtsen a központi és a periféria országok között. Köszönöm. Nagyon érdekes és komoly kérdéseket hallottunk, köszönöm szépen. Napokig beszélhetnénk ezekről a témákról. Ami a megszólító intézkedéseket illeti, ezekkel kezdeném. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi pénzügyi szabályok rendkívül bonyolultak, és tanácsi szinten is az a konszenzus, hogy a szabályokat egyszerűsíteni kell. Ami a közkiadásokat illeti, ezek hozzáadott értéket teremthetnek, de itt van még a hatékonyság kérdése. És most meg kell gondolnunk a következőket. Amikor a közkiadások a jövedelemre mennek el, akkor ezek a nemzeti költségvetést csökkentik, illetve rontják a versenyképességet is, ugyanis az átlagos európai eladósodottsági szint igen magas. Tehát ha a következő generációk kárára költünk pénzt, akkor az nem méltányos. Az eladósodottság és a közkiadások növelése az nem tekinthető hosszú távú politikának, és a bolgár kormány sem ért ezzel egyet. Ami a növekedési időszakot illeti, ez nagyon jó, ennek nagyon örülünk. Legalábbis az Unióban és az Eurozónában ezt láthatjuk de amikor a gazdaság kilábalási időszakába kerül, akkor gondolnunk kell a ciklus ellentétes oldalára is, és arra, hogy lehet, hogy egy újabb válsággal kell majd megbírkoznunk. Az emberek tudják, hogy a gazdaságban vannak ciklusok, és amikor jó időszakban vagyunk, akkor gondolnunk kell a jövőbeli visszaesésre. A kohéziós politikára tudnék egy példát hozni Bulgáriából. Amikor beléptünk az Európai Unióba, kevesebb, mint 10 évvel ezelőtt, akkor az átlagos GDP 28%-át tette ki az átlagnak. Köszönhetően az uniós tagságunknak és a szolidaritásnak, amelyet az európai polgárok részéről tapasztalhattunk, az 2016-os átlagszint már 40% volt. Tehát az egyharmattól a feléig jutottunk el az átlagos fejenkénti GDP-nek, ami egy nagyon jelentős előrelépésnek tekinthető. És a polgáraink számára a tagság egy sikertörténet. Biztos vagyok benne, hogy a nemzeti pénzügyminiszterek szerepe a költségvetéssel kapcsolatban függ a nemzeti hagyományoktól és a politikai hovatartozástól is, de nem gondolom, hogy a költségvetések növelése növekedéshez fog vezetni. Ha ez így lenne, akkor az örök mozgó is működne. Thank you. Köszönöm. Kate Swinburne. <clears throat> jó napot, üdvözlöm miniszter úr, köszönöm, hogy eljött ma reggel. Kérdésem a szabály konzisztenciához kapcsolódik. Jelen pillanatban a szakbizottság és a tanács három téma tárgya, amely a derivatívákról és a clearing szolgáltatásokra vonatkozik. Bevezetőben említette, hogy a CCP Recovery Resolution is ott van, az Európai Piacok Infrastruktúra rendelete, a RIFID, és a felügyeleti elemek. A társ előadó az első témadosszéban első kézből tudom, hogy milyen kihívások vannak, és látom, hogy a döntés egyik jogszabályban nem szabad megelőzze azok a döntéseket, amelyek egy kapcsolódó, sokszor relevánsabb témadeszében születnek. Vajon, vajon csapata a konzisztenciát tudja biztosítani a három jogszabályalkotási dossziéban? Persze önmagában is elég, ám hogyha hozzátesszük a Brexitet is mindehez, rendkívül bonyolultá válik az egész. Vajon hogyan biztosítja a bolgár elnökség, hogy bármilyen cselekvés is születik, és bármilyen döntés születik ezekben a jogalkotási fájlokban nem előzi meg, nem prejudikálja azokat a tárgyalásokat, amelyek a jövőbeli EU, UK, Nagy-Britannia kapcsolatokat illeti például. Az elnökségük hogyan biztosítja a konszisztenciát? A Brexit tárgyalások tartalma, és illetve az 50-es Task Force tevékenysége között, illetve a három témadossziéban hozandó döntések körében. govorim za Brexit, това е една... A Brexitről. Ez egy sajnálatos dolog, ugye? És tényleg sajnálom, hogy a brit állampolgárok úgy döntöttek, ahogy döntöttek. Mert hogy én biztos vagyok abban, hogy az EU-ban amely a kontinensen a békét és a jólétet biztosította, jobb helyük lett volna. És a jelenlegi gazdaságokban a megosztottság nem jó. Úgy tűnik, a kis gazdaságok egyre gyengébbek, kisebbek lesznek, a nagyok meg egyre nagyobbak. Érdemes tehát egyesteni erőinket. A témadossziékat, amelyeket említett, mi egy csomagban kezeljük. A és a szakértőink párhuzamosan dolgoznak ezekben a témákban. A felügyeleti kérdés, illetve a resolutions rendszer összekapcsolódva ö, szerveződik, mint a piaci ö, szabályozás témája, és ez a tanácsi munkacsoportokra is igaz az észtek által ért eredményekre támaszkodva szerintem képesek leszünk jelentős előrelépéseket elérni. Mind a két témában, abban a szélesebb keretben, amelyeket az európai piaci infrastruktúra szabályozása teremt, ezen témákban. Én ö, optimista, bár mérsékelten optimista álláspontot foglalok el. A harmadik felek felügyelete témájában decemberben még az észt elnökség égisze alatt ö, megszületett az emírre vonatkozó tárgyalási mandátum, és a lehető leghamarabb szeretnék elkezdeni a tárgyalásokat, mihez az Európai Parlament készen áll rá. Klinz. Köszönöm, Klinz úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, az Európai Unió jelen pillanatban az új technológiák terén eléggé lemaradt az Egyesült Államoktól. Internetes és hasonló technológiákra gondolok mint a legnagyobb, eh, a világ legnagyobb keres gazdasági térsége, mindenképpen fel kell számoljuk ezt a lemaradást. Az immobilitás, e mesterség és intelligencia eh, szeretnénk vezető szerepet elérni. Nem hallottam semmit ezekről a témákról az ön hozzászólásában. Kérdésem az, hogy van-e valamiféle javaslat az elnökségük részéről ezen ágazatok általában megcélzott eredmények elérésére, ezen illovas szerep Másodszorban a Brexit az majd, hogy az EU kevesebb pénzt kap, hiszen Nagy-Britannia egy nagy netú befizető, ugyanakkor több kiadásunk lesz, nem csak a kutatás-fejlesztés területén, hanem a migrációs válság, menekült válság, energetika területén is vajon nem, terem, nem nyitja ez meg a kérdés, hogy a feladatfelosztás az EU és tagállamok között újra gondolandó kritikus keretek között, például a szubszidiaritás alapján. Ne volna ez egy jó pont arra, hogy a szükségből erényt kovácsoljunk, és a feladatokat úgy osszuk fel, hogy kevesebb pénzt kelljen az EU költségvetéséből fizetni ezekre. Harmadsorban hallottuk azt, hogy nagyon sok vállalat, különösen KKV Görögországból Bulgáriába vándorolt át, különféle okoknál fogva, nyilván adó indokok is szólnak emellett. Vajon ez a folyamat megállt, vagy tervezik megállítani? Most, mielőtt Görögország, most, amikor ismét a, a, a lábraállás szakaszában van, lehet, hogy ez a vesz, veszteség nem tesz jót nekik, valamiképpen igyekeznek ennek önök véget vetni? Много. Uh, Köszönöm. Nagyon érdekes kérdések voltak. Az ECOFIN tanács valóban nem tudja prioritássá tenni a mesterséges intelligencia témáját, de attól még én emlékszem a német kormány sikertörténetére. Ők úgy döntöttek, hogy a német kormányjal és más európai államokkal összeállnak, és elindítják az ABESZ projektet. Ez egy olyan projekt volt, amely megkérdőjelezte a vezető amerikai cégek hegemóniáját. Tehát van már egy jó példa, hogy az új technológiákban is betölthetünk vezető szerepet. Igaza van abban, hogy Európa tíz évvel ezelőtt valóban vezető technológiai szerepet töltött be. Emlékszünk arra a számos találmányra, amit az öreg kontinens adott, de az idők változnak. Most mások töltik be vezető szerepet. De számunkra az ECOFIN-ben a prioritásunk az, hogy a digitális gazdaság adóztatását megoldjuk. Ez a legfontosabb kérdés számunkra Az adózás tehát eh, prioritás számunkra. És meg kell értenünk azt a problémát, hogy hogyan lehet eh, a multinacionális eh, cégeket megadóztatni a digitális gazdaságban is. És ennek révén megtaláljuk a módját annak is, hogy a multinacionális cégeket megadóztassuk, hogy az Európában termelt profit valóban Európában is maradjon, ami polgáraink javát szolgálva. Az adórendszernek ehhez átláthatóbbá és méltányosabbá kell válnia. Ami a tanácsi következtetéseket illeti, amelyeket 2017. Eh, december 5-én fogadtunk el, a bizottság eh, javaslatát, illetve az OECD jelentését eh, várjuk a pénzügyminiszterek számára. Ezek várhatóan márciusban fognak megérkezni. És ekkor fogjuk elkezdeni a bizottsági javaslat vizsgálatát, rögtön azután, hogy azt megkaptuk. Ami az elektronikus közleményeket illeti, és az, ezeknek a, a nullás kulcsú adóztatását, Erről még folyik az egyeztetés. Két tagállam között konfliktus van, és emiatt került blokk alá ez a kérdés 2017-ben. Ami pedig a Görögországból Bulgáriába áttelepített cégek kérdését illeti, ez egy kisét túlzás Bulgáriára itt nincsen jelentős kihatás, nincsen nagy mértékű áttelepülés. Természetesen mi is az igazságos adózási rendszert támogatjuk. Tehát az adózási ráták és az adófizetés területén is, tehát mi üdvözöljük Görögország kilábalását a válságból, és a legjobbakat kívánjuk nekik. Tehát itt nincsen jelentős hatás. Thank you. Köszönjük, teljesen időben kezdtük, de most tiszteletben kell tartanunk az 5 perces időszakot minden kérdés-válasz szekció esetében, mert különben nem tudunk mindenkinek lehetőséget adni. Tehát kérek minden képviselőt, hogy két percben kérdezzen, és a vendége, vendégünket pedig kérem, hogy csak három percben válaszoljon. Dimitrios Papadimulis következik. Üdvözlöm, miniszter úr, és nagyon sok sikert kívánok önöknek az elnökséghez. És szeretném megköszönni a pozitív hozzászólásokat, amelyeket az imént tette az én hazámmal Magyarországgal kapcsolatban. És lenne néhány kérdésem is. Amit én láttam, már a tegnapi ECOFIN ülésen is eh, az egyik prioritásukkal foglalkoztak a szociális pillérrel. Tudom, hogy jelenleg is zajlik bizonyos mértékű egyeztetés, tehát eh, szeretném, ha elmondaná, hogy ennek mik lesznek az időkeretei, hogyan néz eh, ez ki, hogyan tudjuk támogatni a szociális pillért. Másodszor nagy örömmel hallottam, hogy önnek az egyik fontos prioritása a bankunió integrációja a pán-európai betétbiztosítási rendszerbe, és a backstop pedig ezzel párhuzamosan tudna működni. Itt zajlana a kockázat csökkentés, illetve a kockázat széterítés is. Mit gondol, hogy milyen előrelépést tudunk itt elérni? A tanács miatt itt nagyon nagy volt a késlekedés. Aztán a több éves pénzügyi előrejelzésről is szeretnék kérdezni. A Brexit közelettével mit gondol az új forrásokról, amelyek beáramlanak majd az unió költségvetésébe? Figyelembe véve, hogy rengeteg a kockázat, nagyon veszélyes csökkentések lehetnek, főleg a regionális kohézió területén mind a kap, mind pedig a kohéziós alapok megszenvedhetik ezt. Tehát mit gondol, mit tudnak majd tenni ezzel? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az MFF kapcsán azt tudom elmondani, hogy ez egy nagyon fájdalmas téma a Brexit miatt. alapvetően nem a jó dolgokra fókuszálni, megfelelő politikákra és eszközökre van szükség, és majd ezen keresztül lehet a tartalmi kérdéseket is eldönteni. Például Szófiában lesz egy magas szintű megbeszélés az MFF témájáról, és nem tudom, hogy a tagállamok mennyire lesznek hasonlóak, hajlandóak arra, hogy a jövőbeli kialakuló réseket betömjék, és hogyan tudjuk majd a nettó befizetők hajlandóságát fenntartani a befizetések megvalósítására. Ami a mezőgazdaságot illeti, vannak ugye olyan országok, amelyek ebből sokat profitálnak, és ugye léteznek olyan viták is, amelyek minden bizonyal nagyon nehezek lesznek így az MFF-hez kapcsolódóan. Az Európai Bizottság minden esetben csak előkészítő munkát végez, és önöknek, tehát a parlamentnek, ennek a háznak a feladata az, hogy ebben a szakbizottságban előkészítse a munkát, mert a viták még nehezebbek lesznek, amikor majd új biztos és új parlament között folytatjuk le ezeket. Ami pedig a gazdasági és monetáris unió erősítését illeti, itt teljes mértékben támogatjuk azt, ami már történt. Tegnap egyébként volt egy nagyon gyümölcsöző beszélgetésünk is ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság által javasolt csomag rendkívül hasznos, főként hosszú távra nézve. A tanács pedig megvitatta az euró zóna találkozó után ezeket a javaslatokat, és természetesen az eurozóna elnökségével is szoros együttműködésben fogjuk a koordinációt megvalósítani a két politika között. Ami a vitákat illeti, a kockázat csökkentés vagy a kockázat megoldás megosztás között meg kell beszélni azt, hogy melyik a jobb megközelítés hosszú távon. Vannak olyan tagállamok, amelyek először csökkenteni szeretnék a kockázatokat, és aztán megosztani azokat. Itt főként a nagyobb tagállamokról van szó, de ez nagyon nehéz lesz ilyen értelemben. Természetesen a tagállamok is leginkább úgy járnak el, ahogy az nekik jó. Urtaszon úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy eljött, és van három nagyon konkrét kérdésem. Az első, a frakcióm számára nagyon nagy kérdés az elmúlt hónapok során az, hogy miért nem történik semmi a bankunió területén, és hogy miért közpénzekből mentik ki a bankokat. Tehát itt a kockázatcsökkentési csomagon belül mi történik, hiszen látjuk azt, hogy itt blokkolás volt, mi lesz erről, mi lesz ezzel, önök mennyire aggódnak emiatt, én ezt szerettem volna megkérdezni öntől. Másodszorban pedig ön nem beszélt arról, hogy mi a helyzet a CPCR irányelről, tehát ez az ország specifikus jelentésekre vonatkozik, ezek szerint önök nem szeretnének előre lépni ezen a területen a következő hat hónap során, vagy pedig mégis vannak ilyen irányú törekvéseik. A harmadik kérdésem egészen másra vonatkozik. A híres fekete lista az adóparadicsomokra vonatkozólag. Mi egyébként nem értünk egyet az ECOFIN tegnapi döntésével, de ez azért is van így, mert semmiféle információt nem kaptunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan történnek a döntések ezzel a listával kapcsolatban. Konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy önök soros elnökségként úgy vélik-e, hogy azok a dokumentumok, amelyekről amelyeknek alapján úgy döntenek, hogy bizonyos országokat levesznek erről a listáról, ezeket közé lehetne tenni, vagy sem. Hiszen alapvetően ennek a parlamentnek sincsen erről információja, és azért ez eléggé aggasztó. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Nagyobb átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy miért teszünk fel, vagy veszünk le valakit erről a bizonyos fekete listáról, hogy milyen alapon döntünk arról, hogy kooperatív-e vagy sem az adott ország. Ennek sokkal átláthatóbbnak és hitelesebbnek kell lennie ennek a folyamatnak. Tegnap azt is elmondtam, hogy nem lenne rossz, hogyha azok az országok, amelyeket levettünk a listáról, szerepelnének egy nyilatkozatban, vagyis itt egy kommunikációs kérdésről van szó. Azt gondolom, hogy ezt ezeknek az országoknak a hozzájárulásával lehetne megtenni. Mert különben elképzelhető, hogy diplomáciai problémák merülnek fel a különböző tagállamok, illetve a nem kooperatív adó mm, rendszerek között. Amiről viszont biztosíthatom önöket, az az, hogy a magas szintű munkacsoport a tanácsban nagyon közelről követi a helyzetet, és azt, hogy a listáról lekerülő országok kötelezettségvállalásai megvalósulnak-e. Természetesen, hogyha a kötelezettségeiket nem teljesítik, akkor bármikor visszakerülhetnek a fekete listára és onnantól kezdve ismét fekete listán szereplő nem kooperatív országként fognak szerepelni. A tanács ezzel kapcsolatos döntése nem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Minden esetre azok az országok, amelyek a listán szerepeltek, nagyon hamar hirtelen egy varázsütésre elkezdtek együttműködővé válni, és ezért gondolom azt, hogy ez egy helyes döntés volt. Azonban a specifikus jelentések kapcsán a bolgár elnökség technikai előkészítő munkát folytat, amely egyébként a máltai, szlovák és még előtte a mm, holland elnökség alatt kezdődött meg. Hosszabb időre van azonban szükség annak érdekében, hogy kialakítsuk az álláspontunkat. A jogi szolgálat is foglalkozott az ügyjel. Ő ki is mondta, hogy a legális, vagy a jogi a, a jogalap a 15-ös cikk, van, aki viszont azt mondja, hogy az 50.1-es cikk kell, hogy a jogalapot képezze. Egyenlőre ezzel kapcsolatban nincsen megállapodás a tanácsban. Thank you. Köszönöm. Coburn úr. Köszönöm, elnök úr. 2007-ben Bulgária a, csatlakozni akart az zónához, de nem tudta teljesíteni a következményeket. Nem lehet a, a kez, kecske meg a káposzta nem maradhat egyszerre, nem lehet mazsolázni. Banki Unió, EDIS garancia, EMU szinten, Európai eh, IMF stabilitási és növekedési paktum betartása, Európai pénzügyminiszter eh, fogja irányítani az önök pénzügyeit, és nem önök költségvetési kapacitás, finanszírozási kapacitás az eurozónában, mind-mind ezek a követelmények, ezek azon, azon, azonnal lerombolják a versenyképességüket. Azt hiszem kb. 10 százalék jövedelem adó van, és 10%-os társasági adó Bulgáriában hát adó, adó valhalla paradicsom ez, miért akarnak ezen változtatni? Hát biztos kiválóan érzik magukat. Az EU CCCTB-t akar harmonizált adóalapokkal, minimál adóval, tak, adóharmonizációt akar az EU. Ez véget vesz a bolgár, véget vesz a bolgár versenyképességnek, bürokratáknak. Jó ez Brüsszelben, de nem jó az állampolgároknak a londoni City Európa bankára. Bárnyi vagy Ferhofstadt ínyére nincsen ez, mégis így van és hogyha meg akarják páholni a londoni City-t, akkor az olasz, a, a, a gyanús olasz bankok élete is nehézé válik, amelyek a szakadék szélén állnak, úgyhogy az, ha az eurozóna katasztrófa felé szágult, ebbe akarnak beszállni önök. Nem európai katasztrófa a 90-es évekre emlékeztető módon vagy a 30-as évek fasiszták, kommunisták harcoltak egymással Európában, ez jön itt megint, ebből akartunk mi kiszállni a Brexit-tel. Aztán a nyugdíjak, amiket összekapcsolódnak, ez, ez a, a bukás receptje, a londoni City ö, ö, részéről kiszállunk ebben. Nem akarjuk ezt az egészet. Hát, hogy a békét akarnak a kontinensben, akkor nem az EU-val fogják ezt elérni. Az EU alássa a békét beavatkoznak Ukrajnába. Oroszországgal a háború szélén állnak. Köszönöm, a két percét kimerítette Kóborn úr, úgyhogy talán elég is. Köszönjük. Nos, értem én az koncepcióját, ám sajnálatos módon nem osztom. Én támogatom az Európai Uniót teljes mértékben, és úgy gondolom, hogy a Brexit sajnálatos és szomorú történet. Ám hát ugye itt ért véget ez a történet önökkel, így döntött a brit szavazó. Mi a mottónk szerint egyesül, egységben az erőben hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy a világgazdaság fejlődése oda vezet, hogy a nagyok lesznek erősebbek, a gyengék pedig gyengébbek. A kicsik kisebbek lesznek, a nagyobbak nagyobbá. Ebben ezt nem tudjuk megváltoztatni, majd az idő eldönti, hogy igazunk volt-e vagy sem. A CCTB nem azt jelenti, hogy az adó sávokat harmonizáljuk, vagy az adótételeket harmonizáljuk. Nagyon széles a mozgástér, és az adó alapok ról szóló vita szerintünk hasznos, és itt előrelépéseket szeretnék elkönyvelni a bolgár elnökség idejében. Az igazságosságot szeretnénk növelni, és az adóversenyt csökkenteni. Szerintünk ez egy jó irány megint csak az Európai Unióban. Minket nem aggaszt az EU tagságunk önáltal említett negatív következménye. Eddig csak a pozitív oldalait tapasztaltuk az EU tagságnak. Ilyen formán nem osztom az ön ö, fájdalmait. És mögöttem egy jó szakértői csapat áll, és a pénzügyi helyzetet Bulgáriában nem fenyegeti a jelenlegi EU tagság sem, a tervezett lépések. És nem látom okát annak sem, hogy nem látom jogosnak az ön attitűdjét vagy hozzáállását, az én brüsszeli vállásaim szerintem nem ártanak a bolgár minisztérium, és ezenből a pénzügyminisztérium érdekének sem. Köszönöm a szót, úr, pénzügyminiszter úr. Nagyon sok sikert kívánunk a, az elnökségüknek, és én, mint osztrák állampolgár és európai parlamenti képviselő, saját érdekekkel is bírok, mivel mi, lesz, mi veszük át önöktől a soros elnökséget. Ha önök sikeresek lesznek, akkor mi a kontinuitás szellemben szintén sikeres, sikeres számíthatunk majd nem, az osztrák elnökségben. Megemlített néhány prioritást, például az adóelkerülés elleni harc, az átláthatóság értekében tett intézkedések, az általános információcsere, a vállalatok információcseréje, a jobb adóigazgatási együttműködés, az ÁFA tematikában harmonizáció témákról is beszéltünk, a CCCTB vagy a CCCTB témájában. Bulgária ugyan ö, a versenyre alapozó adórendszerrel bír 10%-os adótételt emeltettek az imént, hogyan igyekeznek ezeket a prioritásokat hitelesen képviselni, miközben Bulgária kedvező adótételekkel bír. Aztán az eurózónában való potenciális tagságuk tekintetében jelezte, hogy Bulgária az első fél évben hivatalosan is kéri az eurózónához való csatlakozását. A makrogazdaságai mutatóik meggyőzőek, a harmadik legkisebb eladósodottsággal bírnak, szuficitben van az, a, a költségvetés, nagy 4%-os növekedési várakozásokkal bírnak, ugyanakkor az egyfőre jutó bruttó termék 80%-kal kisebb, mint az a felette beutagállamoké, és az átlagtól is jócskán elmarad. Vajon a tanácsban többség támogatja el majd a csatlakozásokat, hiszen az, az életszínvonal, a, a GDP alacsony egyfőjutó színvonal, a korrupció és más gondok lehet, hogy gördítenek akadályt majd a tagságuk elé. Hogy látja ezt? Po Ami az elnökséget illeti, igen, biztosíthatom arról, hogy hagyjunk még önöknek is munkát. kapcsolatban vagyunk az önök pénzügyminiszterével, és nagyon gyümölcsöző párbeszédeket folytatunk. Februárban Bécsben lesz egy találkozónk. A három trió tag ott fog találkozni, tehát az észt, az osztrák és a mi miniszterünk találkozni fog. És itt megosztjuk majd egymással azokat az aggályokat, amelyekben mindjárt egyetértünk. Ami az életszínvonal növelését illeti, ez attól függ, hogy mennyire jól sikerül a kormányzást végrehajtani. És mi nagyon sokat teszünk azért, hogy a bolgár életszínvonalat emeljük. Az elmúlt években a jövedelem növekedés két számjegyű volt, ami az átlagos európai jövedelemhez közelít minket, bár szeretnénk, hogyha ez a folyamat gyorsabban történne. A fiatal bolgárok kevésbé emigrálnak, mint korábban. Tehát számunkra egy sikertörténet lenne, hogyha ilyen életszínvonalat tudnánk eh, biztosítani, eh, olyan életszínvonalat, hogy mi vonzuk eh, a bevándorlókat. És sok idős európai költözik Bulgáriába, amikor elkezdenek nyugdíjat kapni. Bulgária apró falvai több tucatnyi német Egyesült Királyságból és osztrák családot fogadtak be, mert ők a nyugdíjas éveiket Bulgáriában töltik. Nálunk nagyon szép a természet, és a brüsszeli éghajlatnál jobb az idő is. Köszönjük, Darius Rozati. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, üdvözlöm Önt az ECON ülésén, és sok szerencsét kívánok az elnökségi ambícióikhoz az ECOFIN tanácsban. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első az uniós tagállamok héja csalás miatti veszteségeit illeti. Rengeteg millió euró tűnik el minden évben fiktív tranzakciók miatt, amelyekben uniós cégek vesznek részt. Itt az Európai Parlamentben van egy kezdeményezésünk, amit az Európai Bizottság indított, egy végleges uniós adórendszerről, és szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen kezdeményezés mennyire tudná csökkenteni az említett veszteségeket, és hogy milyen mértékben lehet ennek a hatáját korlátozni a héja visszaélésekre. Önöknek szándékukban állít valami kezdeményezést tenni? Terveznek valahogyan lesújtani ezekre a gyakorlatokra, amelyek olyan nagy költségeket rónak a tagállamokra? A második kérdésem pedig a parlament külön vizsgálati bizottságára vonatkozik. A Panama csalásról szól ennek a bizottságnak a munkája, és ajánlásokat tettek a parlamentnek, amely el is fogadta azt. az adó elkerülés, az adókiátszás és pénzmosás elleni intézkedésekről van itt szó. Szeretném önt megkérdezni, hogy mit fognak tenni annak érdekében, hogy ezeket az ajánlásokat megvalósítsuk. Terveznek-e ezzel kapcsolatban előrelépni? някои изследвания показват, че Kutatások bizonyítják, hogy az éves héja veszteségek az uniós költségvetéssel egyenlőek, körülbelül 150 milliárd eurót tett ez ki 2015-ben. És Bulgáriában, Ausztriában, a Csehköztársaságban és Magyarországon közösen indítottak egy kezdeményezést a HIA irányelv érdekében. Szeretnénk bevezetni a fordított adóztatást nagyon sok termék esetében. De sajnos a bizottság nem támogatta ezt a kezdeményezést. Ez a végleges rendszer segíteni fog a héja veszteségek problémáján. Számunkra ez a kérdés prioritást élvez. Bulgária nem vezető ország a héja veszteségek területén, de Európában nagyon sokan vannak, akik élvezik az előnyeit annak, hogy szabadon kereskedhetnek és gazdagodhatnak, és teszik ezt tisztességes módon. Tovább fogunk dolgozni a bizottság javaslatának a technikai elemzésén. Az úgynevezett DAXIS irányelven. És amíg ezek a tárgyalások le nem zárulnak, addig nem tudok eredményekről beszámolni, de azt gondolom, hogy reménykedhetünk abban, hogy a tanácsban még a mi elnökségünk alatt kialakul majd egy általános megközelítés. Ami pedig az adminisztratív együttműködést illeti a HIA ügyekben, A bizottságnak van egy közleménye, erről egyeztetünk most, és az elnökség erőfeszítést fog tenni arra, hogy itt is előrelépjünk. Hogyha itt sikeresek vagyunk, akkor az adminisztratív együttműködés új szintre fog lépni, szorosabban együttműködnek majd egymással az adóhatóságok. 2017. októberében a bizottság bemutatta a javaslatát a HIA rendszer modernizálására, a csalások elleni védekezés érdekében és a digitális korszakhoz való alkalmazkodás mellett. A HÉA rendszer átalakítása jelentősen fogja csökkenteni az ezzel kapcsolatos csalásokat, és biztos vagyok benne, hogy a tanácsbeli kollégák is támogatnak majd engem. Köszönöm. Thank you. Juanes Fernández. Köszönöm. Juanes Fernández. Én is minden jót kívánok, sok sikert kívánok a mostani kezdődő soros elnökséghez, amely rendkívül fontos feladatokat rejt majd a következő hat hónapra vonatkozólag az euró alap, az ESM kialakítása, és az, hogy az eurozónának költségvetést adjunk. Tehát ezek olyan témák, amelyek a következő hat hónap során sokat fognak foglalkoztatni bennünket, ez nagyon érdekes lesz. Nekem a következő kérdésem van az eurozónával kapcsolatban. Az EDIS hogy néz ki ön szerint? Mert most gyakorlatilag lezártnak tekinthetjük a bankuniót. És az észt miniszterrel beszéltünk, aki beszámolt arról, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi vita technikai szinten, Ön is azt mondta, hogy ez prioritás az önök soros elnökségének számára. Nekem pedig az lenne a kérdésem, hogy milyen stratégiával kívánják az edis kapcsolatos tárgyalásokat kezelni, mikor gondolják azt, hogy politikai szintre lehet emelni ezt a vitát, és mikor jön el az a pillanat, hogy technikai szempontból is közelíteni lehessen egymáshoz az álláspontokat, és ezen keresztül a bankuniót véglegesen meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen. Hát én mindent meg fogok tenni, ami a hatalmamban áll ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én erre kötelezettséget vállaltam, és gyakorlatilag nem vagyok túl optimista azzal kapcsolatban, hogy az EDIS mikor juthat el önökhöz, hiszen a tanácsban a vita még nem áll túl magas szinten. Technikai értelemben sok mindennel készen állunk már, a három szintű védelem, a három pillér, de hát önök ezt mind tudják. Ugyanakkor ami miatt nem vagyok túl bizakodó, az az, hogy a tagállamok egy kicsikét bizonytalanok egymással kapcsolatban. Tehát nincs meg az a bizalom, amelyre szükség lehetne, és itt nagy a különbség az észak és a dél között is. A déli államok csökkenteni szeretnék a kockázatokat, és azután megosztani, de vannak más megközelítések is. Ugyanakkor időre van szükség ahhoz, hogy a technikai munkát, egyeztetést folytassuk, és 2016-ban kidolgozott úti terv alapján haladunk, de még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok túl optimista, meg kell várnunk azt, hogy politikai szempontból mi történik az egyik legnagyobb uniós tagállamban, és amikor a stabilitás végre biztosított, akkor lehet majd ezt a dossziét elővenni újra. Addig nem állunk készen. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Akkor ezzel a témával kapcsolatban hát kicsit agresszívebb megközelítést alkalmaztunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy pozitív volt ennek az eredménye, de persze nekünk is van itt szerepünk. Tom van den Lare. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt is, miniszter úr, részemről is. Én szeretnék csatlakozni Darius Rosetti kollégám kérdéséhez az ÁFA TV-vel kapcsolatban. A helyekével sem van két konkrét kérdése. Én eléggé javaslat a Berúbi Bizottság részéről a helyi tarifák egyeztetéséről is szólna, bizonyos cikkekre, árucikkekre vonatkozóan alacsonyabb héja vagy áfa tarifák voltanak kivethetőek, ugyanakkor nagyon rugalmatlan az eljárás. Jelenleg a bizottság egy olyan javaslatot indított, ahol a nemzeti hatóságok dönt, döntése korlátozódik. Ön egyetért a bizottság javaslatával, vagy ö, európai szinten ö, szeretne illetékeséget arra vonatkozni, hogy bizonyos árucikkeket bizonyos kategóriába soroljanak a helye tekintetében. Aztán a csökkentett hierarchia az elektronikus publikációk, e-bookok tekintetében. A csökkentett áfa az Európai Parlament nagy többségével elfogadásra került, a vonatkozó állásfoglalás, akkor a tanácsnál elakadt ennek a végrehajtása, blokkolták, mert Csehország és Franciaország a Generalized Reverse Charge mechanizmus ügyében vitába keveredett. Sajnálatos ez, és tulajdonképpen zavarba ejtő, kellemetlen is, mert az állampolgárokkal szemben ö, nehezen vállalható, hogy nem oldódott meg az elektronikus publikációk helyzete, holott ez elvárható. Cserszában új kormány van, lehet, hogy előre lehet mozdulni ebből az alakadt politikai helyzetből. Az elektronikus publikációkat a, egy nagyobb áfa csomagban rendezhetnék. Ez egyfajta veszély. Gondolkodnak azokon, hogy minden, mindenképpen külön kezeljék az áfa tekintetében az elektronikus publikációkat, és ne engedjék, hogy egy nagyobb csomagba kerülve magasabb áfát kapjanak? Um, Vodim neformális konsultáció? Köszönöm. Jelenleg folynak informális tárgyalások. Próbálom közvetíteni Csehország és Franciaország között. Igen, Csehországban új kormány állt fel, ám a pénzügyminiszter a korábbi pénzügyminiszter Babics lett a miniszterelnök, és hát őtől származik az egész vita. Úgyhogy a megfordított uh, díj kiszabási mechanizmus tekintetben, úgyhogy nem hiszem, hogy sokkal rugalmasabb lesz az új kormány, amelyet ő vezet. Ami az új csomagot, áfa csomagot illeti, én mint csak mint bolgár pénzügyminiszter nyilatkozhatom, ebben nálunk egységes áfakulcs van. Van egy 250 oldalas Ernst Young jelentés, amely azt mutatja ki, hogy bizonyos termékkörökre, a csökkent, ha csökkentik az áfa kulcsot, az nem ö, tükröződik a fogyasztói árakban. Tehát a fogyasztó, a fogyasztó számára nem hoz semmi hasznot miközben adminisztratív terheket ró a végrehajtásra. Persze ez egy tagállami döntés, ha az irányelv megengedi a tagállamoknak a rugalmasságot, akkor nem tagállami politika, szakpolitika tárgya lesz ez. Az áfa kulcsok szétaprózódása igazából társadalmi hozzáadott értéket nem hoz, ezeket az áfa előnyöket nagyon gyorsan felszívja a a kereskedelem meg a vállalatok. Tehát a végfogyasztónál nem csapódik le ennek pozitív hozadéka. De igen, az irányelv rugalmasságot és hatáskört hagy a tagállamoknál, hiszen az áfa a saját a tagállamok saját forrása, költségvetési forrásának legnagyobb tételét jelenti. Ilyen értelemben ez a mozgástér, amelyet a bizottság javasol, üdvözlendő lehet. Ám mi, én, mint bolgár pénzügyminiszter, nem tervezem, hogy kiaknázzuk ezt a lehetőséget, ezt a rugalmasságot. Több éve tudnék elég szigorú áfapolitikát folytat a bolgár pénzügyminisztérium. Ö, szerintünk ugyanakkor a vonatkozó irányelv némileg elavult, és korábbi rossz döntések terhelik de hát, mint mondottam, minden tagállam jogában áll differenciált adókulcsokat bevezetni, ahogy jónak látja. De, mint mondottam, szerintünk az áfa csökkentések nem csapódnak le végsősorban a, végfogyasztónál, mert felszívja a közvetítői vállalati szféra ezeket a előnyöket. Thank you, Paul Tang. Köszönjük, Paul Tang. Köszönöm. És várom a további egyeztetéseket és együttműködést az elnökség alatt. Az én kérdéseim az adózásról szólnak. Az átláthatósággal kapcsolatban rögtön eszembe jutott, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy országonként hogy néz ki a helyzet, és ezért nagyon fontos az átláthatóság és ez talán segíthet abban, hogy ez a, az ügy kimozduljon a holdpontról. Az adóalapról szóló egyeztetés technikai jellegű volt, de ez sajnálatos, mert nem hiszem, hogy a parlament is technikai ügynek látja ezt. Mi februárban fogunk szavazni erről, tehát egy nagyon politikai álláspontot fogunk elfoglalni, és szeretném tudni, hogy mit fog ezzel majd kezdeni a bolgár elnökség. Ezt is szívesen meghallgatnám. Azt hiszem, a kettő kapcsolódik egymáshoz. Először a bolgár elnökség nagyon fontos szerepet játszhat ebben az ügyben, és a német koalíció is erősen támogat minket. Hogyha elnökségi következtetéseket fogalmaznak meg, akkor jó lenne, ha a bolgár elnökség kiállna a saját álláspontja mellett, és az is fontos, hogy itt előre lépjünk. Világosan kell látnunk, hogy mi lenne itt a jó lehetőség. És az utolsó kérdés, amire szeretném felhívni a figyelmét, az az, hogy az adóbevételek irányítására több figyelmet kell fordítani tagállami szinten. Itt együttműködésre van szükség egyrészt a bizottság, másrészt a nemzeti adóhatóság között ezt a bizottság nem tudja egyedül megtenni. Tehát szeretném, hogyha a bolgár elnökség nyomás gyakorolna a tagállamokra, annak érdekében, hogy tegyék meg a saját részükről azt, amit tehetnek. Köszönöm. Azt uh, Én mérsékelten vagyok optimista de azt gondolom, hogy cikkenként végig fogunk menni a szövegen, és ezt hozzáférhetővé tesszük a tagállamok számára is, és így lehetséges lesz az, hogy eldöntsék, hogy a CCTB-nek lesz-e az adóbevételekre. És egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon átpolitizált ügy, az egységes európai piacot figyelembe véve. Az egységes adóalap hozzájárul majd ahhoz, hogy pozitívan alakuljon az egységes piac is. És ismétlem, hogy Bulgáriában a viták ezzel kapcsolatban nagyon egyszerűek, nagyon széles az adóalap, nincs belső ellentmondás és különbség, és senki nem vitatja ezt az ügyet. És amint sikerül az adóalappal kapcsolatos vitákat lezárni, a konszolidáció irányába fogunk elmozdulni, ez a harmadik C az irányelv nevében. És elfogadom az ön ajánlását, hogy egy agresszívabb álláspontot kellene elfoglalnunk egyes tagállamokkal szemben, és az ő végrehajtási megközelítésékkel kapcsolatban. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Csak szeretném hallani Alan Lamassúrral közösen az önöknél jártunk, és nagyon jó konstruktív elbeszélgetésünk volt. Azok, akikkel találkoztunk, azok nagyon jól tájékozottak voltak, és ezt pozitívnak találtuk. De mit gondol az Európai Parlament álláspontjáról? Ez egy nagyon konkrét kérdés, februárban szavazunk erről. Естествено, че ще я вземем предвид. Természetesen figyelembe fogjuk ezt venni. Tudjuk, hogy mi az Európai Parlament szerepe, és ezt támogatjuk. Én támogatok a cctv vel várjuk az önök javaslatát, és ezt figyelembe fogjuk venni. Thank you. Köszönöm szépen. Két jó választ is kaptunk. Nagyon érdekesek voltak ezek a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, és örülünk annak, hogy támogatnak bennünket. Nudek Liedermeyer, köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, nagyon nagyra tartom, és egyet is értek az ön megjegyzéseivel a HÉA és a CCTB kapcsán. Lenne egy kérdésem, amely arra vonatkozik, amit már Pól is eh, kérdezett, nagyon eh, komplex ez az egész kérdés a CCTB-vel kapcsolatos tárgyalások, illetve a megállapodás kapcsán. Ön azt gondolja, hogy túl nehéz lenne, ha, ha nem lehet megállapodásra jutni, akkor egy megerősített együttműködés keretében legalább be lehetne vezetni ezt a kulcsfontosságú projektet, hogy a nagy cégek részéről az adózást ezen keresztül meg tudjuk oldani. És aztán korábban én már dolgoztam központi banknál, éppen ezért nagyon örülök annak, hogyha az euró felé tartanak önök is, és minden jót kívánok ezzel kapcsolatban, de azért az gazdasági adatok alapján a GDP növekedés kapcsán az infláció is egyre magasabb, úgyhogy lehet, hogy nehéz lesz az inflációs teszten úgymond átmenni. Ezzel kapcsolatban mi az önök stratégiája? Hogyan fogják tudni betartani a feltételeket, hiszen Bulgária és az önök gazdasága számára nagyon jó lenne az euró bevezetése. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást. És tudjuk azt is, hogy milyen kötelezettségvállalások vannak a szerződés alapján, előbb-utóbb minden tagállamnak az eurót be kell vezetnie. Egyébként tettünk is már erre irányuló lépéseket 20 évvel ezelőtt nagyjából. Az infláció valóban növekedést mutat, ez igaz. Ez azért is van így, mert az energia árak magasak, de hosszú éveken keresztül negatív volt az inflációs ráta. Úgyhogy formálisan a kritériumoknak megfelelünk. És tulajdonképpen mindez az eurozóna előszobája vagy várószobája is. Mi azt szeretnénk, hogy bent maradjunk ebben a váróteremben, és minden kritériumot be tudjunk tartani. Nem szeretnénk, hogyha csak úgy kapnánk meg érdemtelenül bizonyos dolgokat. Ami a CCTB-t illeti, vannak olyan országok, ahol ebből sokat profitáltak már az unión belül is, szerintem nem jó az, hogyha a tagállamok között kompetíció, verseny alakul ki, inkább arra van szükség, hogy nem feltétlenül gyorsan lépjünk, de azért én szerintem mindezek ellenére most már készen állunk. Ahogyan elmondtam már, a jövőben nem is olyan soká, a megfelelő szövegek is, vagy tervezetek is megérkeznek. Ehhez persze teljes egyhangúság kell, lehet, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek majd leblokkolják ezt a folyamatot, de azért én mégiscsak reményteljes vagyok. Thank you, Luigi. Köszönöm, Luigi Morgano. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, és köszönöm miniszter úrnak is, hogy eljött. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az, a bankunió, illetve a gazdasági és monetáris unió kiteljesülése hogyan fog majd megvalósulni. Juncker úr javaslatai, valamint Macron úr javaslatai és a nagy koalíciós tárgyalásoknak is van erre hatása. Minden esetre az biztos, hogy mindig nagy-nagy megállapodásokról, komplex, kom, mindent magába foglaló politikai ö, megállapodásokról beszélünk, ami pedig ö, a kockázatcsökkentést, illetve kockázat megoldást, megosztást illeti, erről, illetve a szolidaritásról mindig minden ilyen típusú dokumentumban esik szó. Erre ön is utalt már, de most még lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Először is, mit gondol ön arról, hogy mikor lehet megállapodni, mikor hozhatjuk tető alá ezt a bizonyos nagy átfogó megállapodást. És melyek azok a specifikus szempontok, amelyeket a kompromisszum kialakítása szempontjából fontosnak lát ön, és hogyan látja ön a bolgár elnökség szerepét mindebben. Arra gondolok, hogy vannak-e ön szerint olyan prioritásképező dossziék, amelyeket meg is tudnak oldani itt a bolgár elnökség alatt, hogy minél hamarabb az Európai Monetáris Unió, illetve Bankunió megvalósítása valóságá váljon. ние ще предложим по отношение... Köszönöm. Azt fogjuk javasolni, hogy egy finom hangolt menetrend konkrét időpontokkal és beazonosítható konkrét lépésekkel jön létre a bankunió erősítésére. Persze kell politikai konszenzus és megállapodás, különben nem lehet várni előrelépéseket. Úgy gondolom, hogy a következő hónapokban, az, ha feláll az új német kormány, egyre több párbeszéd és kommunikáció lesz a nagyobb tagállamok között, és remélem, hogy Merkel kancellár és Macron elnök ö, haladást tud majd elkönyvelni. Bolgár miniszt, pénzügyminiszterként annyival tudom kiegészíteni, hogy mielőtt létrehoztuk az eurozóna érdekében a, pot, a, a potlogos államháztartási kapacitásokat, és mire döntöttünk volna arról, hogy vajon legyen egy külön európai miniszter, hogy a döntenénk közösen arról, hogy létrehozzunk -e ezt a posztot, végig kell gondoljuk, és értékelni kell, milyen következményekkel jár. Hiszen fennáll kockát annak, hogy létrehozunk egy kétsebességes Európát. A, a az ESM végrehajtásában. Azt szeretnénk látni, ha a viták tartalmi kérdésekre koncentrálnának, és nem az intézményi struktúra mikéntjére koncentrálnánk legfőképpen. A tanácsban, függetlenül, hogy mi az én személyes véleményem, az a feladat, hogy egy közös álláspontot hozzunk tető alá, ami pedig a jogalkotási témadossziékat illeti, a, a konvergencia mechanizmus tekintetében várható előrelépés. Nagyon jó kezdeményezések ezek egyébként, amelyeket a bizottság terjesztett be. És ha feláll a német kormány, jó kiinduló pont lehet majd ez a megállapodás. Thank you. So we can... Köszönjük. Ezzel most lezárhatjuk ezt a nagyon jó és gyümölcsöző eszmecserét egy optimista záró akkorddal, tehát ez nagyobb felelősséget is jelent. Ez a szemeszter egy nagyon lényeges időszak lehet, ami helyes úton vihet minket tovább. Tehát láttuk az intézményi kereteket is. Köszönöm szépen, hogy eljött, gratulálok a programhoz, és nagyon sok sikert kívánok, és gyümölcsöző együttműködést a szemeszter során. Köszönöm szépen!